Guten Morgen. Ich... Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm Önöket a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ülésén ma egész nap és csütörtök délelőtt, tehát kilenckor kezdünk a napi rendünkön. Nem kívánok módosítani, ilyen igény nem érkezett, akkor ezt elfogadtuk. A második nap az elnök közleményei. Ezt most arra korlátozom, hogy milyen nyelvek állnak rendelkezésre. A websz streamen nyomon követhetik a mai üdésünket, mint mindig. A harmadik napi rendi ponttal jegyzőkönyveket fogadunk el, márciusi, április és május elői ülések. Mindig arról van, mindig úgy történik ez, hogyha nem jeleznek kifogást ezzel kapcsolatban, akkor elfogadnak be. Ezen a negyedik napi rendi ponthoz érkeztünk, ez tulajdonképpen egy célja az ülésünknek. Az Olaf felügyelő bizottságáról van szó. Örülök, hogy eljöttek a tagok, teljes számban, újonnan választották meg őket. Még valaki hiányzik, bocs, mégis. Majdnem teljes számban vannak jelen. Üdvözlöm Önöket! Az éves jelentésüket elfogadtuk. Örülünk annak, amit elmondanak az elnökük. Jan Mulder kap szót. Jan, üdvözlöm újra itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném elmondani, örülök, hogy megint itt vagyok. Jól ismert arcok vannak előttem újra, el kell, hogy mondjam. Egyetlen távol van csak a bizottságból, a portugál tagunk nincs jelen mai napon ő azért hiányzik, mert szükség van rá Portugáliában az erdőtüzek miatt, ez teljesen érthető, egyébként pedig teljes létszámban lennénk jelen. A bizottság új bizottság, ebben az összetételében gyakorlatilag január végén kezdett el működni. Ez öt hónapot jelent. Amióta így működünk, az éves jelentés, amely 2016 tól foglalkozik, amiről beszélni fogunk, ez ezt nem a mostani bizottság állította össze, ez az előző bizottságnak volt a munkája, és két tag az, aki egyezik a tagságban az előző évhez képest. Láthatják az a jelentés, amit bemutatunk önöknek, a szinte teljes mértékben külső munka. Nem teljes mértékben, de részben. Miután ezt bevezetésképpen elmondtam, vannak fontos pontok a jelentésben, amely foglalkoztat, amik foglalkoztatnak bennünket, és nyilván a szakbizottságot is. A fő pont ez a 2015-ös jelentésben is szerepel, és korábbi jelentésekben is szerepel. Itt nagyon különböző vélemények vannak az információszolgáltatással kapcsolatban a tagok között és az Olaf igazgatója között, és az évek óta így működik, hogy a bizottság és az elnök nem igazán működik együtt, ahogy a vezető és az Európai Bizottság is javasolta már, és más intézmények is, hogy ezt egy bizottságot kéne létrehozni, a jogi szolgálatok vezetőiből állna ez a bizottság, tehát a tanács, a bizottság és a parlament jogi szolgálatának vezetője nézni meg ezt a témát, hogy az információszolgáltatás hogy alakul a három jogi szolgálat elmúlt év szeptemberére jelentést készített. A következtetés az volt, hogy a három jogi szolgálat gyakorlatilag a bizottság mellé állt, ami azt jelenti, hogy világos eredményt kaptunk a jelentésben, a tanulmány ezt mutatta, ezen az alapon működünk pillanatilag. Igencsak konstruktív vagyunk, nyitott párbeszédet folytatunk az Olaffal, és abban bízunk, hogy sikeres lesz ez a párbeszéd de pillanatilag túl korai lenne, hogy nyilatkozzunk erről. A fő probléma az az, hogy nehéz minden nemű bizottság számára dolgozni és elvégezni a feladatát. És ha megnézik itt a diát, ez egy korábbi diáról van szó. Igen, itt szerepel Nekünk az a feladatunk, hogy rendszeresen monitorozni kell az OLAF feltáró munkáját, vizsgáló munkáját, és a függetlenségről is gondoskodnunk kell az iroda esetében, és eljárási garanciákat kell biztosítanunk a függetlenségre, és részt kell vennünk a munka. Az anyag a továbbfejlesztésben, és megfelelő iránymutatásokat kell figyelembe vennünk, amelyek az Olafra vonatkoznak. Végül is el kell, hogy mondjam, tájékoztatni kell bennünket a menedzsment tervekről, a szakpolitikai lépésekről, prioritásokról, és nekünk figyelemmel nyomon kell követnünk azokat az eseteket, amikor az ajánlásokat nem fogadta el az Olaf a tagállami igazságügyi hatóságokkal kapcsolatba kell lépnünk az Olaf munkájának elősegítése érdekében. Tehát ez a cél, a feladat meghatározás, de egy kicsit bonyolultabb a dolog akkor, hogyha ez nem így működik, a felügyelő bizottság eldönti, hogy milyen információra van szükség, viszont a főigazgató azt mondja, hogy ez az én döntésem, és hogy miten információt kapnak, és majd én eldöntöm. Ez nagyon jellemző probléma volt az elmúlt években. Mi ezt nyomon követtük, és még mindig foglalkozunk ezzel a témával. A bizottság véleménye egyébként egyértelműen az, a mostani bizottság, de egyébként a korábbi bizottság is úgy gondolta, a maga a bizottság dönti el, hogy milyen információra van szükség, hogy hatékonyan működjön. A főigazgatónak, ha nincsen érve arra, meggyőző érve arra, hogy ezt nem teszi meg, akkor megfelelő információkat rendelkezésre kell bocsátani a jogi szolgálatok eredménye, pedig fontos volt, hogy leszögezték a és mint az előző években csatlakoztak hozzánk, a felügyelőbizottság véleményét fogadták el, mi ezzel elégedettek vagyunk. Ez 2016-os éves jelentésben ez szerepel, tehát egyébként a bizottság foglalkozott a főigazgató mentességének felfüggesztésével, az Európai Bizottság kért ezt az a felügyelőbizottság véleménye alapján és tájékoztatni kellett volna a bizottságot, de nem történt meg egy ilyen. Vagyis ami az eljárási garanciákat illeti, egy sor jelentés foglalkozott az elmúlt időszakban ezzel a témával. Javítani kell a helyzeten, és még mindig aggodalomra ad okot. Mi a bizottságunkban ugyanezt gondoljuk, ami pedig a, az eljárások, az vizsgálatok időtartamát illeti, ez egy a, nagy probléma, ha ez elhúzódik egy ilyen, akkor a vizsgált személyek jogai, a vádlottak jogai sérülhettek. Milyen ajánlásai vannak az Olafnak? Ezek után egy sor statisztikát tartalmaz ez a jelentés jogi, adminisztratív, pénzügyi ja, ajánlásokat fogalmaztunk meg ebben az ügyben, hogy mit lehet tenni. Úgy gondolom, Egyelőre nem tudunk véglegeset mondani erről egy sor esetben az ajánlásokban még nem haladtunk el mértékben, de tovább kell lépnünk, e, ezért aztán úgy gondoljuk, hogy itt van javítási potenciál, és önök is, és mi is azzal foglalkozunk, hogy a 883-as rendelet eh, továbbfejlesztés, hogy tudjuk elérni 2013-ban. Ez a rendelet azt mondja, hogy a bizottságnak javaslatot kell tenni a további fejlődésre. Eh, a mi felügyelőbizottságunk is részt vesz ebben a munkában, de az egészre árnyékot vett eh, az, az EPO létrehozása az Európai Főügyészi Iroda, ez milyen hivatal, és meglátjuk, hogy ez milyen eredménnyel jár majd, de nem e, nyilván ajánlások lesznek ezen a területen is. Mi dolgozunk a témával egy jó néhány ajánlás esetében, elmondhatjuk, hogy az a közhangban lesznek azzal, amit mi már mondtunk a tájékoztatás kapcsán. Igen, tisztelt elnök asszony, Tisztában vagyok azzal, hogy egy rövid jelentést készítettünk, rövid beszámolót. Ez azért is van, mert az előző bizottság készítette a jelentést. Ha kérdéseik vannak, ezekre reagálunk, mindent elmagyarázunk. Általában a parlamenttel arra számítunk, hogy nagyon jó együttműködésünk lesz. Ha úgy gondoljuk, hogy nyitottságra, transzparenciára van szükség, és, az, és a szakbizottság ezt támogatja, de e, a nyitottsághoz a parlament támogatására van szükségünk. Ha kérdésük van, nagyon szívesen állunk rendelkezésre az adekvát válaszokkal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a prezentációt. Ami pedig a dokumentumokhoz való hozzáférést illeti, ez egy rendkívül bosszantó ügy, már nagyon régóta folyik, és egy, az Európai Bizottság egyik csúcs tisztviselőjétől elvártam volna, hogy megoldják ezt a konfliktust, hogy mégse teszik, pedig a jogi szolgálat állást foglalt ebben, és a bizottsági jogi szolgálat is egyértelműen állást foglalt. Ennek ellenére nem tesznek eleget annak, ami az elvárás. Egy évek óta a rendeletet megsérti a főigazgató, és nem az egyetlen alkalommal teszi ezt, ezt már tudjuk a felügyelő bizottság dokumentumából, ezt már régebb óta látjuk, és igen csak aggódom amiatt, hogy az intézményekben érvényes jogot lehetne hatályos jogot lehet megsérteni minden további nélkül. Ezt tudomásul veszem, és erre is még mindig vissza fogunk térni. Egy néhány kérdésem azért lenne még, ami a dokumentumokhoz való hozzáférést illeti. Itt van ez a pont, ön erről beszélt egyébként, el is olvastuk. Feltenném a kérdést. Itt van ellentmondás a főigazgató éves jelentéséhez képest. Önök is ismerik, a 41. oldalon szerepel a bizottsági titkárság az Olaf eset kezelési rendszerében 52 esethez fért hozzá, tehát ez ellentmond annak, amit ön mondott, egy magyarázatot kérnék, hogy miért alakult ki ez az ellentmondás. Nem igaz, amit itt leírt a főigazgató, vagy hol egyéb iránt pedig az éves jelentés minőségért hálás vagyok. A nehéz körülmények között véleményem szerint kiváló információkat adnak át nekünk. Köszönöm a jó munkát. Vannak még további kérdéseim. 47-48 az 50. pontig egyaránt. Aha. Az ajánlások follow-upjáról van szó, tehát nyomon követéséről, és persze komoly ellentmondások vannak itt. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság a follow-up-kal kapcsolatban kapcsolatban a főigazgatótól is kapott egy dokumentumot, mindjárt megmondom a számot is, hogy ez a dokumentum egyébként egyáltalán nem vág egybe azokkal a számokkal, amiket önök írnak itt le, és a számok, amiket mi kaptunk, csak részben van a közhangban az Olaf jelentésének számaival, tehát amit a főigazgató állított össze. Milyen ismereteik vannak a tényleges számokat illetően a follow és mi az oka ennek? Az Olaf nyomozások csak 44%-ban, ha elhagyjuk ezeket az eseteket, csak 44%-ban viszik tovább Persze van, az apárt eseteket elhagyjuk, ennek megvan az oka. Itt a 47. polt alatt az Olaf jelentéseket megnézte az elmúlt évekből, én is megnéztem ezeket egyébként. És hogyha az ajánlásokat itt összeszámoljuk, azon eseteket, eh, amik itt szerepelnek, akkor 284 ilyen eset van 2015-ig. A főigazgató azt mondta, hogy 317 ajánlás volt 2000 2008 és 2015 között, tehát ha a számokat megnézzük, akkor 2008-2012 között csak 33 ajánlás lett volna, ezt azért nem tartom túl ö, valószínűnek. Mit tudna ön erről mondani, a tényleges számok hogy alakulnak az ajánlásoknál? Ez lett volna a második kérdés blokkom. Utána az ajánlások, a felügyelőbizottság ajánlásainak végrehajtása, ugye a magas prioritások. Igen, öt ilyen ajánlást készítettek, az öt ajánlásból gyakorlatilag egyetlen egy sem valósult meg, tehát nem ültették át a gyakorlatban, nulla ez a szám. És ez mit jelent? Mi az oka ennek az önvéleménye szerint? Nyilván ön is elemezte ezt a helyzetet. Ez lett volna a harmadik kérdésem, a negyedik kérdésem aztán a vizsgálatok időtartamára vonatkozik. Itt önök itt nagyon komoly munkát végeztek, köszönöm szépen, érdemleges munkát mert a számoknál is sokrétű vélemény van az Olaf jelentéseiben, ez miatt sokszor palaszkodtam már, és ön azt mondta, ez a 18,7, vagy hogy ez hatalmas sikerként közölte a főigazgató, de ön azt mondta, nem tudják visszaigazolni ezt a számot, mert igazából nem tudják, hogy mikor kezdődik a vizsgálat, és az előkészítési szakasz meddig tart. Az Olaf jelentésben 25 hónapról beszélnek, az előzetes vizsgálatot tekintve is. És most mire számíthatunk itt magyarázatként, illetve hogy hogyan lehet orvosolni a helyzetet az önök mandátumának része is, hogy ehhez hozzájáruljanak? És végén a főtitkársághoz, a bizottság főtitkárságához. Van valaki a fő, az Európai Bizottság főtitkárságától? Van itt valaki? Mert akkor őket kérdezném, de úgy látszik nincs. Kicsit sajnálom ezt is, mert akkor kérdésben fogjuk feltenni a kérdést, eh, hogy, eh, és meg is fogjuk kérdezni, hogy a, a felügyelő bizottság eh, levelére miért nem reagáltak a fegyelmi intézkedések vonatkozásában a főtitkárságtól a bizottságnál. Érdekelne minket a follow-up ügye, hogy hol tartanak valójában. Nem tudom, milyen Akkor folytatjuk a kérdésekkel. Liberacki kolléga kért még szót. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen... Tehát a kérdéseimet már feltette a kolléganő. Minél több kérdést teszünk fel, annál kevesebbre kapunk választ, ezért a legfontosabbra koncentráljunk, ezért hálás vagyok, hogy szinte mindent elmondott, amit én el akartam mondani, de ebben az összefüggésben szeretném elmondani, hogy hát vannak bizonyos reményeink ebben az összefüggésben, mint mondtam, az Olaf felügyelő bizottságát Mulder úr ö, vezeti, üdvözöllek még egyszer itt a körünkben. A felügyelőbizottság a vezetésed alatt nyilvánvalóan stabilizálni fogja a tevékenységét. Örülök, hogy Ján Mulder egy ilyen találkozóval kezd itt a szakbizottságunkkal, hogy jó hangulatban telik. Mert néha az a benyomásom, hogy összejövünk, kérdéseket teszünk fel, csak válaszokat nem kapunk. Mint hogyha a felügyelőbizottság és az Olaf külön dolgozna, és a mi szakbizottságunkat esetleg kívül hagyják, és mintha minket csak egy zavaró tényezőnek tekintenének. Ezért aztán örülök annak, hogy az Olaf felügyelőbizottság élére Jan Mulder került, remélem, hogy javul a munka egy kérdésem azért van. A felügyelőbizottság képességeiről van szó a feladatok ellátásában. Jan Mulder elmondta egyébként, hogy az információkhoz, a dokumentumokhoz való hozzáférés a tét, és nem szükség van egy titkárságra, irodára, stb. Tehát megvan-e a háttér ahhoz, hogy elvégezzétek azt a munkát? amire itt szükség van, mert azért nem vagyok biztos abban, hogy a megfelelő támogatás, személyi támogatás nélkül ezt meg lehet csinálni. És eh, hát a másik, amit itt hallottunk, az az, hogy eh, egy pozitív precedensről beszélünk. Mert különben általában az a helyzet, hogy eh, egy ilyen fontos intézményben a helyzet, mint az OLAF, hát nem egészen pontosan került definiálásra. Köszönöm szépen még egyszer az elnök asszonynak a kérdések listáját, és köszönöm szépen azt is, hogy a nevemben beszélt. A következő Stász kolléga. Dank u voorzitter. Ehm, eerst en vooral wil ik natuurlijk... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is természetesen szeretnék a felügyelő bizottság elnökének köszönetet mondani, és üdvözölni őt. Valóban szívből örülök, hogy itt van. Amikor az új tagokat kijelölték a felügyelő bizottságnak, akkor úgy gondolom, hogy jó munkát végeztünk a tanácsos és a bizottsággal együtt, hiszen most sokkal kompetensebb tagjai vannak a felügyelő bizottságnak, nem utolsó sorban Jan Mulder, akit már sok éve ismerek, kollégák, képviselő kollégák voltuk itt a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságban is. És szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a bizottság tevékenysége rendkívül fontos, hogy nyomon kövessük az OLAF tevékenységét, ehhez ez rendkívül fontos, és Éppen ezért szeretnék köszönetet mondani mindazért, amit eddig elvégeztek feladatként, illetve az önök elődjei is, és az új tagok is nagyon fontos feladatot végeznek, a titkárságnak is köszönetet mondani, hiszen a felügyelő bizottság is nagy részt az OLAF főtitkárságára támaszkodik, és sok vita övezte a személyzeti rendelkezéseket, még a holland elnökség alatt is vitáztunk erről, és az éves jelentésben nem áll az, hogy az akkor eszközött módosítások most hogyan működnek. A titkárságon kik dolgoznak, elégedettek, akik ott dolgoznak azzal, ahogyan most a személyzeti kérdéseket rendezték? Itt nagyon örülnék, a tájékoztatást tudna erről adni. Aztán, hogyha most megnézzük a bizottság éves tevékenységi jelentését, akkor azért igencsak komor lesz a hangulatom, hiszen évek óta az elnök azt is említette, illetve a kérdéseiben is erre reflektált, hogy, hogy továbbra is fennállnak évek óta a az információhoz való hozzáféréssel a problémák. Gyakorlatilag nem lehet a megfelelő információkhoz hozzájutni, és ez nem elfogadható. Később az eltűlésünk során még beszélünk Kessler főigazgató óra, és konfrontálnunk kell ezek a problémákkal, mert többször beszéltünk erről, vitákat e, folytattak az intézmények maguk is, és hát Kessler úr mindig azt mondta, hogy mindent megoldanak, rendben van, de továbbra is úgy tűnik ebből a tevékenység jelentésből, hogy nem fér hozzá megfelelő információkhoz a Felügyelő Bizottság. Ez egy nagyon fontos állítása a tevékenység jelentésnek. Aztán ugye Kászer úrral kapcsolatban hallhattuk, hogy a mentelmi jogát is felfüggesztették. Úgy gondolom, hogy itt is van még egy-két nyitott kérdés a brüsszeli bíróság előtt. Eh, elítélték Kessler urat bizonyos visszaélesek tekintetében. Még várjuk a az ítéletet reméljük, hogy itt ez hamarosan megszületik, és a megfelelő intézkedéseket meg lehet hozni, de ezek mindenképpen olyan kérdések, amelyek negatívan érintik az Olaf munkáját, és legyen szó akár igazgatási, pénzügyi, igazságügyi vagy egyéb ajánlásokról és azoknak az utánkövetéséről és végrehajtatásáról. Itt valóban a bizottságnak és felelősen kell eljárni, és biztosítani kell azt, hogy az Olaf megfelelően ellátassa a feladatait. És hogyha a felügyelő bizottság tagjainak továbbra is problémái vannak az információ hozzáféréssel, akkor erre is oda kell figyelni, és arra is oda kell figyelni, hogy az Európai Ügyészség létrehozásával rendkívül komoly változások lépnek majd életbe, az OLAF munkáját is mindenképpen uh, módosítani fogja ezt, és itt komoly eszmecserék, viták várhatók majd ezzel kapcsolatban a költségvetési ellenőrzési bizottságban is. Péterle kolléga, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint mindig, most is nagyon érdekes jelentést kaptunk, és alapos olvasást igénye, hiszen valóban az ördög a részletekben rejlik. Lenne egy kérdésem, és két uh, megjegyzésem 23. pontja ennek a tevékenységi jelentésben a vizsgálatok időtartamával foglalkozik. Valóban az 377 vizsgálatnak több mint 60%-a tovább tart, mint 12 hónap, és hát itt vannak olyan eljárások vizsgálatok is, amelyek akár két évig is elhúzódnak, és ez igencsak aggasztó. Éppen ezért a kérésem az lenne, hogy ezt tisztázzuk, hogy az akadályok hol, vagy a nehézségek hol rejlenek, miért húzódnak el ezek a vizsgálatok, hiszen itt hatékonyan, gyorsan kellene fellépni. Ezen kívül pedig felmerül a kérdés, hogy hogy mit lehet tenni azért, hogy lerövidüljenek ezek a vizsgálatok. Aztán 91-es pontja a jelentésnek. Itt olyan témáról beszélünk, amelynek még lesz hozadéka egyéb további vitákban, méghozzá az Európai Ügyesség létrehozására van itt szó, mi szerint az OLAF tevékenységi körét és erőforrásait érinteni fogja az Európai Ügyesség felállítása, és úgy gondolom, ez szintén aggodalomra ad okot, hiszen az, hogyha személyi pénzügyi erőforrásokat átcsoportosítanak az Európai Ügyészséghez, akkor egészen másképp fog kinézni az Olafnak a munkája. Az Olaf ugye elsősorban igazgatási vizsgálatokkal foglalkozik, itt már egy gyakorlat kialakult, míg az Európai Ügyészség pedig igazságügyi büntetőjogi jogi szemszögből folytatni a vizsgálatokat, tehát azért van itt egy egyértelmű különbség, amit szem előtt kell tartanunk, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan is fog zajlani az Európai Ügyészség felállítása. Úgy gondolom súlyos hiba lenne, hogyha ez a, az Olaf kárára történne. Ez nem lenne elfogadható. Tehát az, hogy az Olaf alkalmazottait átcsoportosítanák az Európai Ügyészséghez, az nagy hiba lenne. Úgy gondolom, hogy jogi szempontból is egészen más követelményeknek kell eleget tenni, egész más szakértelmhez lenne szükség az Európai Ügyészségnél. Éppen ezért érdekelne, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatok hát hogyan értékeli a Mulder úr. Most pedig De Jong úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet illeti részemről is. az új felügyelő bizottságot, és nagyon örüljük, örülünk, hogy a Mölder újra itt van körünkben, igaz, most más minőségben látogatott el hozzánk. Az előttem szülök már nagyon sok kérdés feltettek, nekem még két kérdésem lenne, amelyeket ezekhez még hozzáfűzni. Ha megnézzük ezt az éves tevékenységi jelentést, és mindenki az összes ajánlást elolvassa, vagy az ajánlások kapcsolatos állításokat elolvassa, akkor azt láthatja, hogy az ajánlások nem igazán vezetnek gyakorlati eredményekhez, tehát a bizottság nagyon sokat tesz, vizsgálódik, ajánlásokat dolgoz ki, de hogyha a másik fél az ajánlásokat nem követi, nem hajtja végre, akkor ennek nem biztos, hogy túl sok értelme van. Tehát itt valóban egy szakadék tátong, korábban mindig nagyon optimista felhangokkal nyilatkozott az szigazgató, hogy hát új felügyelőbizottság áll össze, és minden megváltozik, de kérdés, hogy mi ad okot erre az optimizmusra? Aztán a felügyelőbizottság munkája során fontos szempont az eljárási biztosítékoknak a garantálása, felülvizsgálata, és itt egy kezdeményezésről egy szó esett, hogy a, az alapjogi ügynökséggel jó lenne szorosan együttműködni, de itt ezek nagyon általánosak ezek a megjegyzések, és nem részletezik, hogy hogyan zajlana az együttműködés. De talán itt még van potenciál aztán látom, hogy itt sok pozitív kezdeményezés van, de én tényleg várom, hogy valóban történnek-e változások. Aztán 10 órakor el kell mennem, egy másik ülésre kell sajnos elmennem. Kérem, ne értékeljék ezt úgy, hogy én nem értékelem nagyra ezt a témát. Sajnos azonban nekem előbb úgy tűnik, hogy akár még választ is kaphat addig, hiszen További kérdések nincsenek. Mulder úr, tessék, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a kérdés, amit ön tett fel. Én is elolvastam a főigazgató úr éves jelentését, és itt egy nagy sikertörténetről olvashatunk, és hát ez nem teljes mértékben felel meg annak a hangnak, hangnemnek, amit a Földőrbizottság jelentésében olvashatunk. Keszle főgazgató úrral a napokban találkozunk, és számos kérdést meg fogunk vitatni, és az ön által említett egyéb kérdéseket is meg fogjuk vitatni. Igen, kérdés ugye, hogy a, az alapfeltételezett ajánlásokat nyomon követik-e, végrehajtják-e a tagállamok, itt még nem állnak rendelkezésre pontos számok, és hát látom, hogy a jelentős végén szereplő ajánlások, a, a, tehát azon ajánlások száma, amelyeket végrehajtottak, és nyomon következő nagyon csekély, tehát eltűnnek számos esetben az ajánlások. Az jogi ügynökség, és ugye említése került itt, és én is üdvözlöm az együttműködést ezzel az ügynöksége, de az alapvető tény az továbbra is az, hogy hogy a bizottság ajánlásait nem igazán hullottak. Táp, anyagban gazdag talajra nem igazán tudtak virágba borulni ezek a, az ajánlások, pedig fontos lenne, hogy nyomon kövessék, végrehajtsák ezeket az ajánlásokat, amelyeket kidolgoz a felügyelő bizottság, de jelenleg olyan, mint a semmilyen hatalommal nem rendelkeznek. Meggyőzőnek kell lennünk, és nagyon komoly érvekkel kell alátámasztanunk a mi munkánkat, az ajánlásokat, és hát a bizottság vagy mások sok támogatására van szükség, és a bizottság vagy a parlament nyomására van szükség ahhoz, hogy ez a munka valóban értékessé váljon. És igen, nem úgy történnek a dolgok, hogy mi szeretnénk, és jelenleg ezzel a problémával kell szembenéznünk. Nincs igazi válaszom arra, hogy hogyan lehetne tovább haladnunk, és csak remélem, hogy sikerül megtalálnunk az utat, de igen, igaz, a számok mind nagyon negatívak, és hogy a tagállamoknak ajánlásokat dolgozunk ki, és nagy részét nem követik a tagállamok, akkor ez igen csak aggasztó fejlemény. Aztán a vizsgálatok időtartama, ezt is megnéztük. Az Olaf havonta, több havonta egy jelentést dolgoz ki erre vonatkozó, egy kis könyvecskét, egy brossurát, amit is megvizsgáltunk, de nem igazán eredményes e-, eddig, ami eddig itt zajlott, itt muszáj valamit tennünk, azért, a lerövidítsük az eseteket, és sokszor ez fordul, hogy hosszú-hosszú hónapok után egyszerűen elutasítják a keresetet, vagy megszüntetik az eljárást, mert a bizonyítékok nem kielégítőek, és ez valóban problémát jelent szemkre ezzel is foglalkozunk el, hogyan lehet a helyzetet javítani, és egyértelmű iránymutatásokat kell kidolgozni, hogy az OLAF munkája hogyan is nézzen ki, milyen célt kell, hogy szolgálja, és hogyan lehet pozitív irányba változtatni a helyzetet. Aztán Liberacki úr, aki már elment, úgy látom, ő azt kérdezte, hogy az aktuális felügyelő bizottságnak milyen hatásköre van, és kik dolgoznak ott. Hát három tagunk államügyész, ügyész, lengyel tagunk, a cseh tagunk, és a portugál tagunk, ügyész, valamint egy tagunk pedig a számvevőszéket vezet Írországban, én magam pedig, amit már említették, én korábban az Európai Parlament képviselőjeként tevékenykedtem. Ez az összeállítása a jelen felügyelőbizottságnak. Reméljük, hogy ez elég, amit mi itt fel tudunk mutatni, és hát a titkárság részét támogatom, hogy Bács és mások is kérdeztek ezzel kapcsolatban. Idén márciusban kiköltöztünk, hát majd meglátjuk, hogy, hogy ez jól működik-e. Nekünk az, az érzésük, hogy túl messzire eltávolodtunk a, a jogi szolgálattól és más e, egységektől. A felügybizottság ugye egy szintén jogi munkát végez, éppen ez a jogi szolgálattal együtt kell működnünk, de egy, megegyeztünk a biztos úrral, hogy elegendő időt biztosít számunkra, hogy, hogy ezt tegyük, ezt az új felállást, és aztán kértekeljük, hogy megfelelő lépés volt-e ez, vagy sem, hogy a mi bizottságom külön működik. A, a cél az volt, hogy az Olaftól függetlenné váljunk, átláthatóbbá váljunk, ez a célunk továbbra is és kell egy saját titkárság, és kell egy felügyelőbizottság, amely valóban az átláthatóságot és a függetlenséget hirdeti kifelé, és aztán a kérdés. Különbség az Európai Ügyesség és az OLAF között. Hát az egyetlen egy különbség az, hogy az OLAF az igazgatási kiegásokra fog koncentrálni, az EPO pedig büntető jogi esetekkel fog foglalkozni és azok a tagállamok, amelyek részt vesznek az európai ügyességben, előfordulhat, hogy az Olaf-tól át csoportosítanak néhány tagot, hogy az EPO keretein belül végezzenek vizsgálatokat, majd októberben születik erről döntés. Erre még éppen ezért nem tudok válaszolni erre a kérdésre, senki sem tudja, hogy hogy fog ez kinézni, hogy fog ez a két intézmény párhuzamosan működni. Erre vonatkozóan mi még nem kaptunk tájékoztatást. Éppen ezért én sem tudok világos egyetemi választ adni. De Jung úr kérdése, honnan az optimizmus? Hát én, én nem inkább azt mondják, hogy pessimista vagyok. De ha új munkába kezdünk, akkor ezt optimistán teszi meg az ember. Én is ugye új fába vágtam a felszín, és úgy gondolom, mégis indokolt az optimizmus, de én, én abban reménykedem, meg lesznek a megfelelő érveink a főigazgató felé, hogy meggyőzzük arról, hogy hozzá kell férnünk az információkhoz, és akkor önökhez is, és önök számára el tudjuk jutatni fel információkat. De amit már Kresszel elnök asszony is említett, hogyha megnézzük az ajánlások nyomon követését, hogy ez hogyan alakult a múltban, akkor csak remélni tudom, hogy a jövőben a bizottságunk ajánlásai komolyabb következményekkel fognak járni. Mert ha nem, akkor valóban indokolatlan és kincstári volt az optimizmusom. Köszönöm szépen. Elnök asszony, még egyszer szeretnék utalni arra, hogy egyetlen egy felügyelő bizottság sem, amely újonnan felállt, nem hitt az elődjének, és nem gondolták azt, hogy ők is ugyanígy járnak, és ugyanúgy nem tudják megoldani a problémákat. Eddig a felügyelő bizottságnak mindig ugyanazok a problémái merültek fel az OLAF keretein belül, éppen ezért óvatos leszek most is, hogy valóban sikerül-e majd a jelen felügyelő bizottságnak elérni valami eredményt, hát először ugye még az esküvő utáni nászutos fázisban vagyunk, aztán kérdés, hogy utána nem -e ugyanazokban a falakba ütközik majd ez a felügyelő bizottság is, hiszen erre volt már példa, ezt így észrevételként mégiscsak megosztottam volna önökkel. És akkor még egyszer rákérdeznék, hogy az Olaf jelentésben az a mondat, hogy a felügyelő bizottság és a titk munkásság személyzete hozzáfér 60, az összes információhoz 62 esethez, és itt tovább. Itt érdekel, hogy ez tényleg így van-e, pontosítsuk ezt. És kérdezném azt is, hogy a jogi szolgálat véleménye ez a főgazgatóval, az a főgazgatójával megmutatásra került, vagy az ön elődjével? És hogyha igen, akkor mi volt ezeknek az eszmecsereknek az eredménye? Hiszen a jogi szolgálat véleménye mégiscsak nagyon érdekes, nagyon nagy mértékben önöknek ad igazat, illetve nekünk is igazat ad, hiszen mi is harcolunk azért, hogy önök hozzáférhessenek a megfelelő információkhoz, dokumentumokhoz, és így tudjanak dolgozni. És és hát holnap csütörtök dél, délelőtt végén találkozunk majd Keszler főgazgató úrral, neki is fel fogjuk tenni ezt a kérdést, és jó lenne, hogyha választ is kapnánk erre. És akkor még egyszer egy kérdés a PMO-val kapcsolatban. Ez volt a legutóbbi felgyorsított változtatása a 83 as rendeletnek. Kérdés, hogy a titkárság és a földi Bizottság élete az új keretek között hogyan működik, milyen lehetőségeik vannak az Olafon belül, hiszen mindig is arra volt szó, hogy hát nem szabad, hogy romoljanak az Olaf keretein belül az önök munkafeltételei. Mindig ez volt a kintulási alap, tehát hogy ez az új felállás, ez csak új lehetőségeket kellett volna, hogy biztosítson arra, hogy függetlenebbül tudjanak dolgozni, hogy ne zavarják önöket, és hát ez érdekelne, hogy most milyen lehetőségeik vannak, hogy az Olaf esetekkel, hogy eseteken dolgozzanak, hogyan jutnak hozzá a dokumentumok, az információk, az jó lenne, ha ezt pontosítani tudnák. Elnök úr, hogy valaki más, valaki, aki szeretne, kérem válaszoljon. Uh, first of all about... Először is, ami a 62 esetet illeti, ezt az előző bizottság kezdte, és még nem zártuk le, mert pillanatnyilag nem áll rendelkezésünkre az információ, úgyhogy új uh, nyomozati szakot kell beindítanunk ebben a témában. Azt kérdezte, hogy miről beszéltünk. A jogi szolgálatok ajánlásait, illetően a főigazgatóval. Igen, megvitattam ezt a kérdést, és azt az üzenetet kaptam, hogy ezt el tudja fogadni. Ma délután ismételten összeülünk, és ismételten felvetjük ezt a kérdést vele. De a jogi szolgálatok lesznek az alapjai a főigazgatóval való kommunikációnknak, mindig is erre utalunk, mert a jelentés az, ami nagyon fontos ebből a szempontból, és ebből kapjuk meg a megfelelő információt. A PMO vonatkozásában még mindig nem született döntés. Úgy döntöttünk biztossal, hogy nem zárjuk le a folyamatot egy darabig, és majd meglátjuk, hogy hogyan működik. nem függetlenek most már az Olaftól. Annak a hátránya az, hogy nincs meg a megfelelő kommunikáció, ami a titkárságot illeti az Olaffal. Gyakorlatilag fizikailag kiemeltük az Olafból, az épületből, az Olaf biztonsági körén kívül helyezkedik el, és ez időnként nehézségeket okoz. Tehát annak ellenére, hogy eltelt három hónap, még mindig nem vagyunk teljes mértékben berendezkedve. Tegnap beszéltem pontosan erről, hogy jelenlegileg nem fogunk, tudunk hozzáférni az információhoz, ahogy kell, pontosan ennél az oknál fogva. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez a mondat, hogy ezt a hogy head full access to 60, tehát 62 esethez fért hozzá az személyzet, ez nem ez nem igaz ez a mondat, jól értettem akkor? Before the move to the... We had full access. Mielőtt a PMO-ba költöztünk, igen, most már abszolút nem. Tehát a hozzáférés az eset menedzsment rendszerhez. Persze. Ez egy fontos korlátozás ebben az összefüggésben, mert a költözés a PMO épületbe már nem most történt. Kérdés most tehát az, hogy, hogy hogyan tudunk támogatást nyújtani, hogy dolgozni tudjanak. Egy működőképes felügyelőbizottságra van szükség, mert önök az egyetlen intézmény, amelyek elérnek valamit az Olafban, és felügyelni tudják, ellenőrizni tudják. Hogyha az Olaffal létrehoztunk egy olyan képződményt, amit nem tudunk ellenőrizni, akkor fel kell oszlatni. A kérdés az, hogy sikerül-e ellenőrzést bevezetni, vagy nem. Ez egy fontos kérdés, ténylegesen. Ez nem egy részletkérdés valójában. Itt nem nézett különbségekről van szó, és nem arról van szó, hogy különbözőképpen látjuk a dolgokat, hanem az egész vállalkozásnak ez a kulcskérdése. Vagyis fontos, hogy mit mondanak az 53. oldalon is kiemelte még, hogy tulajdonképpen folyamatos szabálysértésről van szó. Folyamatosan jogsértésben vagyunk, a rendeletet sértjük, mert a, az ajánlások, a hagyományos ajánlások esetében, és itt a főigazgató esetében erre még vissza kell térni majd. Ez az, amit az 53. pont alatt részletesen bemutatnak. titkársághoz fordulok még, Lagrefol úr. Tehát a kérdésem az, hogy a titkárság hogy a főtitkárság az Olaf a kérésének nem tette eleget. Bonjour, merci. Uh... Jó napot kívánok, és köszönöm a szót. Egyszerűen csak azt tudom jelezni a hallottak alapján, hogy a bizottság főtitkársága meg fogja vizsgálni a felügyelőbizottság postáját, és válaszolni fog. Illetve a szakbizottságot is tájékoztatni fogja erről. Köszönöm. Chair, Tisztelt elnök asszony! Általánosságban arról, amit mondott. Bevezetőmet azzal kezdtem, hogy rámutattam arra, hogy az előző év és az azelőtti év jelentése negatív volt az olaf való együttműködés témájában, az információszolgáltatás miatt. Ezt a tanácsban is elismételtem itt ma délelőtt. Ez a lényeg nem tudunk úgy dolgozni, hogyha nem kapjuk meg azt az információt, amire szükségünk van. Ez a cél tehát. És ha ez a helyzet a továbbiakban így marad, akkor akkor segítséget fogunk kérni önöktől, de nem lehetünk olyan felügyelőbizottság, amely olyan személyeket kell, hogy ellenőrizzen, akiktől függ, hogy megkapjuk ez információt, ami alapján ellenőrizhetjük őket. Ha ezt az információt nem tudjuk megkapni, akkor nem fogjuk véke arra rejteni érzéseinket ezzel kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy ez így nem mehet tovább, szükség van a szükséges információkra, ez ennyire egyszerű. Köszönöm. Világos, hogy az ellenőrzött nem maga dönti el, hogy milyen információt ad az ellenőrnek. Hát ez szó sem lehet róla. A főtitkárságra azt mondom, ha nem tudnak semmit, akkor nem kell szólásra jelentkezniük. Az 53. pont előtt azt szerepelje, hát, nem válaszolt a főtitkárság a kérdésekre a, szab, a bizottság kizárólag olyan információk alapján működik, amiket a főigazgatótól kap. Tehát már régóta elemezték ezt a kérést, és az elutasítás megtörtént. Az elutasítás okait kérdeztem, és kérem, hogy közöljék az elutasítás okait, még hozzáírásban. Köszönöm szépen, Hoffman úr. Vagy Hoffman asszony, Olaf. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy néhány pontra szeretnék reagálni. Uh, first of all, I would uh, really like uh, to welcome the introductory remarks from... Először is üdvözlöm a bevezető megjegyzéseket a felügyelő bizottság elnöke részéről. Rendkívül pozitívnak tekintjük, köszönjük a beszámolót, a pozitív hozzáállást, az együttműködésre való elképzeléseit az OLAF és a felügyelőbizottság között. Meg kell mondanom, hogy ami minket illet, mi is nyitott vagyunk a konstruktív és nyitott dialógus vonatkozásában, és mivel ma délután találkozik a főtitkárral, a főigazgatóval, bocsánat, folytassuk ezt a konstruktív dialógust. Ez nagyon fontos számunkra. A jelentésben ö, is kiemelték, hogy ugyanez a helyzet az előző jelentés kapcsán, úgyhogy ezt újra el kell kezdenünk. Azért egy-két dolgot szeretnék felvetni, főleg Kressle asszony is említette ezt a parlamenti képviselők részéről. Egy dolog az, amire rendszeresen visszatérnek, az információhoz való hozzáférés, a felügyelő bizottsági feladatok ellátása érdekében itt a szakbizottság részéről. Ez nagyon fontos. Meg kell, hogy feleljünk a jogszabályok előírásainak. Úgyhogy nem akarjuk ezeket megsérteni, meg kell felelnünk az OLAF, az adatvédelem és mindenféle más szabályoknak, ahogy ezt a jogi szolgálat is elmondta, és ahogy önök is. Készek vagyunk arra, hogy így járjunk el a jövőben is, és még fontos az is, hogy ami minket illet, jó lenne, hogyha ezt le is fektetnénk munkamódszerként. Talán erről is érdemes lenne eszmecserét folytatni, hogy a részleteket is megfogalmazzuk, hogy hogyan, mikor kell az információt szolgáltatni. Ez is nagyon fontos, hogy egyértelmű belső szabályokkal is rendelkezzünk a mikéntről. Aztán azt is el kell mondanom, az információval való hozzáférés vonatkozásában az OLAF felügyelő bizottsága is kérte ezt. Néha nem tudunk azonnal reagálni, de mindig is felajánlottuk azt, hogy üljünk össze, beszéljük meg. Ami a híres, hírhet 62 esetet illeti. Igen, 2016-ban a bizottságon belül voltak nyomozások, és 62 témához lehetett hozzáférni. Ez nagyon fontos. A tizedik oldalon a kilences lábjegyzetben található ez meg, az Olaf jelentésben is, és ezt a bizottság is elismerte. Nyilván nem lett évekig hozzáférni ehhez, azt hiszem, hogy fél évre szólt ez, és aztán változott a bizottság, és a munka nem folytatódott. Úgyhogy ha azt szeretnénk, hogy folytatódjon, akkor megint meg kell vizsgálnunk a hozzáférés lehetőségét. De minden esetre 62 témában, 6 hónapra, fél évre volt lehetőség hozzáférni az információhoz, majd most meglátjuk, hogy hogyan tovább, ha akarjuk folytatni ezt a munkát. De azt hiszem, hogy minden esetre hozzáférésre volt lehetőség. Úgyhogy tényleg nagyon jó lenne, ha megbeszélnénk a munkamódszereket, és le is írnánk ezt. Egy másik dolog, a nyomozás időtartama, ami rendkívül fontos, holnap is el fogjuk mondani a főigazgató jelenlétében, de itt is, és az elnökasszonynak is. Igen, volt siker is a múlt évben, csökkenő tendenciát tapasztaltunk a nyomozások számát illetően. Az ajánlások nyomon követése. Persze itt két dologról van szó, az Olaf ajánlásait illetően nagyon helyesen jegyezte meg, hogy jobban kellene itt teljesíteniük, de aztán voltak más ajánlások is. A tagállamok, az igazságügyi ajánlások terén itt is készítettünk elemzést, és nyilván elemezni kellene az OLAF szabályokat is, vagy ajánlásokat is, hogy itt mi történt akik megkapták, követték el. Ami a felügyelőbizottság ajánlásait illeti, és itt a mellékletre utalt, itt azt kell mondanom, hogy nem egészen értünk egyet a végrehajtás mértékét illetve. De azt hiszem, hogy egy fontos dolog még nem hangzott el. Éves szinten számolunk be arról, hogy mi történt, az OLAF, illetve a felügyelőbizottsági ajánlásokkal. 2017. februárjában született meg a 2016-os elemzés, és ez nincs benne az önök jelentésében. Sárlott, azt hiszem, hogy részletes levelet küldtünk az, ajánlatok, az ajánlások témájában, és ez nem került be a jelentésbe. A kollégáim most mondták, hogy ami a prioritások, a jelentős prioritások hatásokkal bíró ajánlásokat illeti, ezt tudtuk, de csak a jelentésből derült ki számunkra, korábban ezt nem tudtuk. Azt hiszem négyre sor került, egy még folyamatban van. Azt hiszem, ezek voltak a leglényegesebb dolgok. Persze sok mindent lehetne még itt mondani, de nem akarok sok időt vesztegetni erre. Minden esetre ami minket illet, most már a jövőben kellene tekintenünk, itt is elhangzott már, hogy nagyon sok kihívással kell majd szembenéznünk. az európai The Supervisory Committee and, uh, uh, and Olaf uh, in these uh, challenge. Ügyészi hivatal felállításával és az összes többi más kihívással, úgyhogy várom az együttműködést önökkel és a kollégákkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Időnként elgondolkodom, hogy honnan is jön ez a hozzászólás. Évek óta ugyanez a téma, változatlanul foglalkozunk ezzel a felügyelőbizottság évek óta még színesen ki is emeli az ajánlásaiból, már a szín alapján tehát látható, hogy mi fontos és mi kevésbé fontos ez azt jelenti, hogy nem is vették tudomásul az ajánlásokat ilyen formában az elmúlt években. Én ismertem őket, jól ismertem őket. Elolvasom a jelentéseket, az Olaf jelentéseket is el szoktam olvasni. El kell, hogy mondjam, és az Olaf elemzését és elolvastam a follow-up-pal kapcsolatban a szám, amit előbb nem találtam. 4, 6, 1, 5, 9, 2017. januárjából származik a felügyelő bizottság bírálata honnan jön a dokumentumokhoz, az aktákhoz való hozzáférés kapcsán az Olafnál. Ezek mind rossz szándékú emberek. Hogy magyarázza ő ezt meg? Buták, vagy miért nem értik? Tehát, hogy a mi szakbizottságunk is évek óta bírál, az előző szakbizottságok is bírálnak, tehát kérném, hogy világosítson fel ezzel kapcsolatban. Um, Thank you. Yes, first uh, I would like to... Köszönöm. Először is ezt szeretném mondani, és ezt Müller úr is uh, már mondta az elején, hogyha nincs információjuk, akkor szükségük van rá. Ez jogos. De ezt pozitív jelnek is kell ö, uh, vennem, ö, uh, hogy az Olaffal megbeszélje ezt. ahogy a felügyelőbizottsági jelentésben is állt, itt-ott más és más az elképzelés arról, hogy mit jelentenek a jogi rendelkezések. Ha viszont van valamilyen kérés, akkor mindig válaszolunk rá, és aztán a kérdés az, hogy hogyan tovább. Mindig elmondtuk, hogy szívesen összeülünk, eszmecserét folytatunk. Tehát Néha előfordult, hogy mi voltunk a pozitív hozzáállók, és aztán utána nem történt semmi. Akkor a bizottság azt mondta, jó, azonnal nem kaptuk meg, amit akartunk, és pont. Tehát vannak dolgok, amiket meg kell vitatnunk, mindig készek vagyunk erre, de nem mindig ö, éltek ezzel a lehetőséggel. Ez az előző bizottságra vonatkozott, meg kell, hogy mondjam. Úgyhogy úgy érzem, hogy az információhoz való hozzáférés terén is nagyon jó együttműködése van kilátás. Köszönöm szépen. 2004 óta foglalkozom az Olaf tevékenységem, és emlékszel, Daniel Wright fellépésére, aki arról beszélt, hogy drámaian romlottak az Olafon belül a kapcsolatok a Felügyelő Bizottsága, tehát 2012-2013 környékén volt ez. Tehát azt, hogy Bős és Dénol úrak lennének a bűnösök, hát azért az egy abszolút téves felfogás. Többször is utaltunk arra, hogy itt súlyos strukturális problémákról van szó, nem egyes személyekről, hiszen az OLAF jelenlegi formájában egyszerűen nem akarja, hogy bárki felügyelje a tevékenységet. Ez egy strukturális hiba, egy testület, amely nem akarja, hogy felügyeljék, nem engedi, hogy felügyeljék, azzal nehéz mit kezdeni, hiszen ezért egész egyszerűen kivonja magát a felügyelet alól, egy ilyen testületet azonban nem tarthatunk fenn. Ezek nagyon súlyos vádok és nagyon súlyos problémák, és én nem fogom uh, uh, olyasmiért hurokba dugni a fejem, ami, amit én nem tudok támogatni. Tehát itt vagy képtelenek arra, hogy ezt megoldják, ezt a problémát, vagy nem akarják megoldani a vezetők az Olafnál évek óta ezt a problémát megoldani. Nem tudom, hogy Mulder úr akar -e még reagálni, Ajala képviselő asszony, először viszont Flanagan úr kapja meg a szót. Very much, eh, just... Köszönöm szépen. Az első dolog, amit mondani szeretnék, az, hogy én nyilván nem ismerem annyira a témákat, mint az elnök úr. Ön jobban ismeri ezt, de biztos nagy segítség az, hogyha valaki így elnököl, és gratulálni szeretnék hozzá, tényleg ez fantasztikus. És végighallgatva önt, George Orwellnél is jobb volt. Itt a probléma az, hogy mi a helyzet a nyitottsággal. A bizottság szintjén is. És most üdvözlik azt, hogy Bölder úr nyitottságot mutatott. A gond az, hogy önök nem. Önök most azért dicsérik őt, hogy nyitottnak bizonyult. Azért, mert önök viszont nem nyitottak. Hát nem tudom, olvassák el ezt az 984-et, mert tényleg ez nagyon jó könyv. Nagyon remélem, hogy a nyitottsággal azért lesz valami változás, mert ezt rendkívülnek tartom. Mi, felé nyitottak? Jala Zendo, A Ayala Sander kolléga, kapja meg a szót. Presidenta, bueno, yo lo único que espero es que... Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Amit hallottunk Mulder úrtól, az mindenképpen bizalomra ad okot. Tekintettel arra, hogy milyen feszült a kapcsolat az Olaf és a felügyelőbizottság között. Attól függően, hogy ki a vezetője, óriási változásokon megy át. És Én csak lehetőséget szerettem volna biztosítani. És ahogy említettem, mindenképpen bízom abban, hogy Mulder úr kész ennek a helyzetnek a megoldására. Hogyha hagyjuk, hogy elharapódzon a helyzet, akkor elnök asszony, úgy hiszem, ebben a parlamentben senkinek nem segít ez, sem a felügyelőbizottságnak, sem az Olafnak, hogy feladatait ellássa. Úgyhogy Tisztelt elnök asszony! Vannak korlátai az információ beszerzésnek, mert ugye előfordulhat, hogy visszaélnek ezzel az információval. Volt már erre példa. Nyilván védeni kell azokat is, akikről szól a nyomozás. Úgyhogy kérem, ne öntsünk olajat a tűzre. Nem hiszem, hogy ez segítene bárkinek is, hogyha csak itt a feszültséget szítjuk. como yo. Y eso a veces genera problemas añadidos, porque... Tudom, hogy voltak már kísérletek a korábbiakban, és nem igazán jutottak semmiféle eredményre. Vannak tapasztalataim. como se decía en nuestro reglamento, pues no era eh, recomendable para empezar en un supervisor committee. Azt hiszem, Előfordulhat, hogy vannak fenntartások a kinevezésekkel kapcsolatban, de mivel most már ezt megerősítették, akkor adjunk neki esélyt, Én a bizalom alapján szeretnék együttműködni. Igen, sajnos a képviselő asszony nem volt itt a vita elején, akkor talán egy kicsit más képet kapott volna a valós helyzetről, mint hogyha most az utolsó percekben csatlakozik hozzánk Ajala Szender kollégasz. Elolvastam a jelentést, mondja a képviselő asszony, mielőtt Jan Mulder hozzánk látogatott, éppen ezért tudom, hogy mi áll benne, és azért adjuk meg Mulder úrnak a lehetőséget arra, hogy javítson a helyzeten. Igen, elnök asszony, igen, a felügyelő bizottság biztosan meg fogja ragadni ezt a lehetőséget, hogy az elődeik is megpróbálkoztak ezzel, csak nem jártak sikerrel. Következő hozzászólás. Köszönöm szépen, és köszönet illeti Ayala Sander asszonyt is, hogy itt most eh, helyespített, és azt kell, hogy mondjam, hogy most már megkezdtük az együttműködést, most meg jó lenne, hogyha esélyt, lehetőséget kapnánk arra, hogy együttműködjünk a felügyelőbizottság, és meggyőződésem, hogy ez sikerrel fogunk járni. És itt a Fenegen úrféle szemrehányás, hát ez valóban övön aluli volt. Mulder kolléga? I uh, think uh, at this stage I azt hiszem, hogy most pillanatnyilag nem igazán tudok sok mindent hozzátenni ahhoz, ami már elhangzott. Általánosságban biztatónak találom a megjegyzéseket, mindenki nyitottabb akar lenni, mi meg több információt szeretnénk. Remélem, hogy ha a következő ülésen bármikor is legyen az, pozitívabb módon tudok beszámolni az, a fejleményekről. De az, hogy az OLAF hatékonyabban működjön, ez az Európai Unió érdeke, hogy átlátható módon működhessen, ellenőrizhető legyen. Nagyon reméljük, hogy ez így lesz a jövőben. De hát a puding próbálja az evés. Mindenesetre azért legyünk ö, ott, és végezzük a munkánkat. Nem érdemes se túl optimistának, se túl pessimistának lenni. Köszönöm. Akkor azt javaslom, hogy szeptemberben, vagy legkésőbb októberben újra foglalkozok a kérdéssel, hogyan alakul a dokumentumokhoz való hozzáférés. Örülnénk, hogyha még egyszer meghallgathatnánk ebben a pontban. Flanagan kolléga még egyszer szót kért, ezzel azt utána majd lezárjuk ezt a napirendi pontot. Nem tudom elhinni az igen. A, itt a dírszerzésről van szó, tehát ne, ne, úgy beszélnek vele, mint egy gyerekkel, hogy övön aluli ütéseket emleget, elnézést kérek, meglátjuk, hogy mi változik, de el kell, hogy mondjam. Kérem az felügyelőbizottságot, hogy, illetve azt kérni a felügyelőbizottságtól, hogy legyen nyitott újra, ezt nem tudom elhinni így. Jó. Most ezt a vitát lezárjuk, reagáltak. Az ötödik napi rendi pont következik. Köszönöm, hogy eljöttek, és sok sikert kívánunk. Bízunk abban, hogy azon munkakörülményeket kapják meg, amelyekre szükség van, hogy a törvényben előírt feladataikat elláthassák. Az ötödik napi rendi pont egy véleménytervezet a bejelentők védelméről ezzel kapcsolatban. Te Jonga úr, köszönöm szépen. Ez egy új jelentéssel kapcsolatos vélemény. A bejelentők védelméről van szó a jelentést. Egyébként a Júri bizottság viszi, és emlékeznünk kellene, itt a Költségvetési jelentési Bizottságban már voltam egy hasonló jelentésnek a az előadója, a az e EU pénzügyi érdekeit vizsgáltuk ott akkoriban. Az egy szektorális megközelítés volt, amit a parlament nagy többséggel fogadta el azt a jelentést annak idején, tehát van egy ilyen jelentés, már az Európai Bizottság is hozzáférhet, egyébként egy ajánlást találhatnak ebben a jelentésben, egy általánosabb megközelítés keretei között is, hogy hogyan védjük meg a bejelentőket. És ami egy kicsit nehézkes itt a jelentés tervezetben, vagy a véleménytervezetben, hogy ezt megfogalmazok, hiszen amit el akartunk mondani, azt már elmondtuk a másik jelentésben, amire hivatkoztam az imént. Ennek ellenére Két kérdés van, amivel érdemes külön foglalkozni. Az egyik az, hogyha egy általános megközelítést alkalmazunk, hogyha egy problematikus helyzet alakulhat ki, hogyha a jogalapról beszélünk például, az egyhangú döntéshozatal a tanácsban például elhúzhatja a dolgot adott esetben, mint hogyha minősített többséggel lehetne dönteni. Ez jellemző például az EU pénzügyi érdekeinek védelme esetében. A mi érdekünk az, már egyszer sikra szálltunk ugyanbár, hogy gyors, szektorális, ágazati eszköz alkalmazása mellett, hogyha védjük a pénzügyi érdekeket, akkor ne várjuk meg, és a bizottság se várja meg, hogy tegyenek eleget annak, amit már elfogadtunk, és egy újabb jelentés születik a parlament részéről. Azt gondolom, ez egy fontos üzenet, és igyekeztem ilyen értelemben ajánlásokat megfogalmazni. A második pont, ami számomra fontos volt, azt gondolom, itt a jelentésben kifejezése juttathatjuk, hogy a pénzügyi érdekeket szűken is lehet értelmezni, meg lehet tágan is értelmezni, nagyon tágan. A mi érdekünk valójában az, hogy a legtágabban értelmezzük a pénzügyi érdekeket. Ez egy rövid vélemény részemről, és nagyon kíváncsian várom egyébként, amit a többi kolléga kiegészítésképpen elmond a június 27-e a módosítók határideje. Számomra rendben van, lerövidíthetem, és igyekeztem a lényegre törekedve megfogalmazni ezt a véleményt, ezért ilyen rövid. Köszönöm szépen. Peter, a kolléganő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy ez egy jó jelentés. Nem akarok időt rabolni. Sokat beszéltük már a bejelentőkről számos összefüggés kapcsán, amikor a dokumentumokról beszéltünk. Három dolog az tehát, amit szeretnék elmondani. Először is úgy gondolom, alá kellene húznunk, hogy a whistleblower a bejelentők tevékenységét jó lelkiismerettel kell végezni, jó hiszemben kell végezni, mert az Európai Bíróság ítéletei ezt külön alá szokták húzni. Strasbourgban is ezt aláhúzták már a, a whistleblowerek megítélésekor. Aztán vannak bizonyos kételjeim a hatodik pontot illetően, hogyha megtaláltam, vagyis arról van szó, hogy az ágazati előírásokat el kéne fogadni, még azelőtt, mielőtt általános ö, ö, előírásokat fogadnánk el a erek kapcsán. Ez nem a helyes sorrend szerintem, ez nem kéne ragaszkodni. Aztán egy harmadik pont, emlékeztetni szeretnék arra, hogy vannak európai ügynökségek, amelyeknek nincsen belső előírásuk a bejelentők védelmére. Úgy gondolom azonban, hogy az európai hatóságoknak és ügynökségeknek itt jó példát kéne mutatniuk, ami azt jelenti, hogy ez ebben a véleményben fel lehetne hívni a figyelmet arra, hogy az ilyen jellegű előírásokat minden intézmény el kéne fogadtatni. Egyébként jónak tartom ezt a jelentést, és logikusnak, világosnak. Köszönöm szépen. Jávor kolléga. Köszönöm szépen az előadónak is, elnök asszony, ezt a tervezetet. Nem akarom megismételni azt, ami már elhangzott. Azt hiszem a legtöbb ügyben egyetértünk, a bejelentőket védeni kell, ez valamennyiünk számára fontos, ők hozzá tudnak járulni a transzparenciához az EU intézményeknél, de hangsúlyozni kell azt is, hogy az EU rendeletet, szabályozást eh, át kell ültetni a gyakorlatba, ebben is segítenek, például a környezetvédelmi ügyekben, a közös piaci ügyekben fontos szerep jut neki. Két pont volt, amit én azért szeretnék kiegészíteni itt a tervezet kapcsán. Először is úgy gondolom, hangsúlyozni kell, mindeddig a bizottság megközelítése az volt, hogy a bejelentők védelmét tagállami szinten kéne megoldani. Hangsúlyoznunk kell viszont, hogy ez nem igaz, ez nem így van, részben ez nem hatékony, és a legtöbb tagállamban nincsen eh, kielégítő whistleblower védelem, egy átfogó európai megközelítésre van szükség, és szabályozásra is egyben részben, már csak azért is, mert egy egyértelmű európai érdekről beszélünk, ha ez ezeket jobban meg akarjuk védeni. Jobban annál, mint ahogy védjük őket. Itt van egy sor konkrét európai érdek, amely a tagállamok szintjén nem jelentkezik ilyen formában, mint például az EU pénzügyi érdekei az áfacsalás összefüggésében, vagy más EU szabályozás átültetés, és itt a bejelentők nagyon sokban hozzájárulhatnak a jobb végrehajtáshoz. Ezt hangsúlyozni kellene ez egy nagyon konkrét európai érdek, ezért van szükség egy átfogó európai irányelvre a bejelentők védelmében, ahelyett, hogy tagállami szintre bíznánk a szabályozást. A másik pont, amiről beszélnék, és talán itt van véleménykülönbség a közöttünk, a hatodik pont került szóba, ezt egyébként az előttem szóló Pitér a kolléganő is említette, tehát itt nem értek egyet a vélemény készítőjevel, a, a szektor specifikus jogalkotással haladjon a bizottság, ez az elvárás. Ez egy folyamatban lévő munka az Európai Bizottságban. Ez nagy siker, hogy végre évekig nem tettek semmit. Most az Európai Bizottság ténylegesen megteszi a szükséges lépéseket és munkát kezd annak érdekében, hogy egy átfogó, egy ernyő szabályozást alakítsunk ki a bejelentők védelmében nem szabad aláásni ezt a munkát, ami már megkezdődött a bizottság szintjén, azt mondani, hogy szektorspecifikus megoldásokat csináljanak. El kell jutni egy olyan pontra, hogy végre a bizottság kimondja, az Európai Bizottság kimondja, hogy a parlament azt kérte, hogy szektoriális jogot alkotsunk, mi ezt fogjuk tenni, és éppen ezért nincs is szükség arra, hogy egy átfogó ernyő szabályozást alakítsunk ki a bejelentők védelmében. Ezért úgy gondolom, hogy ezzel még a legjobb szándék a mellett is alássuk a korábbi erőfeszítésünket, hogy arra kényszerítsük, késztessük a bizottságot, hogy egy átfogó szabályást alakítson ki a bejelentők védelmében. Én nem értek teljesen egyet a, ezzel a felszólítással a bizottság irányába itt. Éppen arra kéne rávenni őket, hogy gyorsítsák fel a munkát, és készítsenek egy javaslatot ezen a területen. Egy néhány hónappal azelőtt ígéretet tettek arra, hogy a saját javaslatokkal még évvége előtt előállnak majd, és szerintem ezt kéne erősíteni, ezt kéne támogatni, hogy a lehető leggyorsabban egy általános szabályt alkossanak a bejelentők védelmében. Flanagan kolléga következő hozzászóló. Köszönöm szépen Köszönöm a Denisnek ezt a véleményt. Előadója vagyok a whistleblower témának az Envi Bizottságban. Az egyik ügy, amivel foglalkoznunk kell szerintem, és eh, amit el kell érnünk, hogy meg kell változtatni azt a helyzet, amelyben hogy ez egy rendkívüli karakternek kell lenni, hogy valaki bejelentő legyen, hogy egy rendkívüli emberré kell válnunk, egy jellemi. Igen, a bátorságra van szükség, és én csodálom a whistleblowereket, ha bátrak, és akik megtették ezt, de éppen az a cél, hogy ne kelljen annyira bátornak lenni, és a bátorság, amiről beszélünk, az a elfogadjuk azt, hogy nem fogsz egyedül ö, ö, karcolni hogyha fellépsz ezzel az ügyel, és fel kell ébreszteni, fel kell kelteni a közvélemény figyelmét a whistleblowing témájában, meg kell védeni az ilyen embereket, és támogatni kell őket, és hogyha a helyzetet kezelni akarjuk, ez egy ilyen euróövezetben és transnacionális megközelítésre van szükség, akkor ezen a szinten is kell kezelnünk a témát, mert különben ki fogják kerülni ezt a szabályt. Az a dolog, amit tennünk kell, az az, hogy egyszerűsítsük ezeknek az embereknek a munkáját, vagy a tevékenységüket. Ügyen, igen, az üzenet teljesen világos, igen, álljatok ki és hogy érezzetek, hogy nem vagytok egyedül, mert a következő embernek is ki kell nyitni a száját. Éppen ezért induljatok el, légy egy bejelentő, ez az, amire fel kell szólítani, bátorítani kell erre az embereket, nem azt kell elérni, hogy ne kelljen ez nagy bátorság. Igen, és átmenetileg, hogy megfelelő anyagi jutatást kell biztosítani nekik, kidobják őket a munkahelyekről, védjük meg ezeket az embereket, tartsatok ki, bátorítani kell őket, hogy harcoljanak, és igen, mint egy gyereket, hogy játszom bátran. Azt szeretném mondani, amíg nem kapják meg a védelmet, addig nem lesz elég jó a helyzet. Éppen ezért adjuk meg a védelmet bátornak kell lenni, és legyenek bátrak, és ezt kell biztosítani. és Jó. Egy, azt, annak kell véget érni, hogy az emberek nagyon bátrak kell, hogy legyenek, hogy kiálljanak az, az igazságért. Hisz kolléga. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék az előadónak az elvégzett munkához. Az Ekonban is megvitattuk ezt, ez egy júli jelentés egyébként. Az Ekonban is készít egy véleményt ezzel a kapcsolatban, szakbizottsági szinten. De Jonge úr azt hiszem a kommentárjaiban bemondta, hogy tényleg itt ez egy nagyon fontos téma, aki igazságügyel foglalkozik az, és belügyekkel, az látja, hogy milyen nagyon nehéz itt közös hangot találni az európai szinten. Ezért aztán szükség van az Európai Ügynökség vonatkozásában egy szabályozásra. Hat tagállam van csak elnökasszony, amely részben szabályozza azt, hogy hogyan lehet a bejelentőket megvédeni, és ez a kisebbség nyilvánvalóan azt gondolom a parlamentnek minimálisan bátorítani kell a tagállamokat, hogyha tanácsi szinten nem is tudnak fellépni, akkor ö, igyekezzenek megfelelő ö, jogot alkotni ezen a területen. Mint az előttem szólók elmondták, az emberek, akik kiállnak az igazságért, igen, és egyszerűen azt látják, hogy nem foglalkoznak a panaszaikkal, és nagyon nehéz lesz az életük ezek után ezért azt gondolom, megfelelő körülményeket kell teremteni. Mi, úgy gondolom, hogy sokkal többet kell tennünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy azok az emberek, akik kiállnak és bejelentők lesznek, és legitim panaszt tesznek egy hatóságnál, egy testületnél, igenis legyen felelőssége, hogy beszéljen a bejelentővel, és arról is beszéljenek, hogy milyen jellegű vizsgálatra kerül sor. El kell kezdeni egy vizsgálatot, és be is kell fejezni egy ilyen vizsgálatot. És ez egy alapvető ügynökségi felelősség az eh, EU-ban és tagállami szinten is, hogy biztosítsuk, hogy azon emberek, akik egy ilyen bejelentést tesznek, akár névtelenül is, akkor is tájékoztassuk őket, hogy a panasszal mi történt, milyen eredményre vezetett. Írországban 50 ilyen panasz van pillanatnyilag a központi bankkal kapcsolatban éppen a pénzügyi válság miatt. Ezek még mindig nem kerültek kezelése, még nincsenek lezárva. És ö, ö, senki sem lehet elégedett különböző oknál fogva el az eredménnyel. Tehát egy fundamentális kérdés. Az emberekkel, tu, embereknek tudniuk kell, hogy a vizsgálat hol áll, és milyen eredményre vezetett. Egy másik pont, amit szeretnék kitérni, amit itt szerepeltetni kéne az Európai Központi Bank kérdése. Felvetették azt a kérdést a, a titkos kezelés, szakmai titok ügyében például vannak elvárások, és az EKB bizonyos felügyeleti jelentéseket, információkat nem akarnak közéteni erre hivatkozva. Hogyha már így állnak hozzá, akkor sosem fognak tudni kommunikálni egy bejelentővel, vagy egy panasztevővel olyan módon, legalábbis nem, amely hatékony és tisztességes. Azt gondolom, hogy konzekvenc lenne az európai ombudsman esetében is, hogy biztosítsa, hogy az EKB itt tegyen valamit. Az Európai Központi Bank egy jegyzőkönyve tesz javaslatot 2016-ban, hogy hogyan kezelje ezt az ügyet. Ezt a témát fel kell vetnünk hogy az EU jogot a tagállami szinten végre akarjuk hajtani, ez egy alapvető téma, amit egyébként az előadó már említett, az nehéz ügy ez, de azért legalább a saját ügynökségeink, intézményeink esetében el kell fogadni a szabályozást, és ezzel világosá tenni a whistleblowerek státuszát, és hogy tisztességesen kell kezelni ezeket az embereket. Ez az alapvető kérdés és azt gondolom ezt a véleményben tükröztetni kellene. Az Econ ügyben is emellett teszem le a garast, majd ez mindenképpen jó üzenet lenne az egész folyamat eredményét tekintve. Köszönöm, elnök asszony. Hát most így működik tényleg a több bizottságot átfogó együttműködés. Így képzelem, hogy ennek lennie kell. Takula úr.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 teljes jogutaként beszélhetek az anyanyelvemen, de akkor majd angolul próbálkozom. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Szeretnék köszöntet mondani a jelentés készítőjének, de Junge úrnak. Igen, kiegyensúlyozott véleményt készített. Nagyon fontos, hogy a bejelentőket védjük. Az is, hogy legyenek olyan törvények, amelyek segítik azokat a bejelentőket, akik bűncselekményekről tesznek bejelentést, hiszen az sokkal súlyosabb dolog, mint az üzleti titok. Ha viszont nem a bűncselekménnyel kapcsolatos információkat akarnak bejelenteni, azt nem szabad engedni, úgyhogy valahogy védeni kell a cégeket is. A működőképes piacokon védeni kell a bejelentőket. Egyetértek azzal, hogy a jelenlegi rendszer túlságosan fragmentált, egyértelmű keretre van szükség. Mint EU jogalkotóknak vigyáznunk kell arra, hogy ne negatívan hassunk a piacra ugyanakkor. Ezért a jelentésnek illegális tevékenységre kell koncentrálnia. Közös érdekünk, hogy megfelelően járjunk el, mint jogalkotóknak. A szabályoknak egyértelműeknek, egyszerűeknek kell lenniük, és személyes érdekektől indítatva a bejelentők semmiféle titkot nem árulhatnak el. Ráadásul Ha egy cég nem megfelelően jár el, az nem lehet káros hatással egy másikra. Egyetértek a jelentés egyfajta jelentés készítésre van szükség, az én véleményem szerint is. Skeptikus vagyok a kapcsolatban, hogy egy hivatalt bízunk meg ezzel. Talán az ombudsman hatáskörébe kellene ezt utalni, ahelyett, hogy új hivatalt hozzunk létre. Pillanatnyilag ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ayala Zender kolléganő. Sí, eh, en primer lugar agradecerle mucho el... Köszönöm szépen, először is szeretnék köszönetet mondani, ezért a nagy érdeklődésért, ami övezi a témát, és De Jong úr intenzív munkáját is ára illeti, ami pedig a jogalapot illeti, nyilván az is fontos, és nem vezethet irreális időbeli menetrendhez, egyértelmű jogi keretekhez kell ragaszkodnunk a bejelentők esetében. Minden esetre nagy az érdeklődés a hatodik pont iránt is. Tehát először is egy olyan jogalapból indulunk ki, amely talán, hát ha nem is egyhangú támogatást ér el, de azért mégis egyfajta egységes rendet teremt, és aztán lehet majd specifikus jogszabályokról gondolkodnunk. Először egy horizontális, átfogó jogszabály javaslatokra van szükség, hiszen hogyha bejelentők a különböző intézményekben, szervezetekben, az Európai Unió területén aktivizálják magukat, akkor fontos, hogy egységes szabályokra támaszkodhassanak, de nyilván különböző csatornákon keresztül valósíthatják meg a bejelentéseket. Például a foglalkoztatási szakbizottságban is volt egy eset, ahol a közérdekű bejelentő esetét másképp ítélték meg, mint más szakbizottságokban, és itt fontos, hogy egységes védelmet nyújtsunk. Éppen ezért fontosnak találom azt, hogy, hogy az eljárásaink átfogó eszközökként működjenek valamennyi intézményi szervezet számára, és aztán figyelembe vehetjük a sajátosságokat, hiszen vannak olyan ügynökségek, amelyek speciális eseteket képeznek, például az OLAF esetében is van mód különleges eljárásra, de amint azt hallhattuk is, esetleg az ombudsman, égésze alatt is lehetne egyfajta ilyen helyet, egyfajta csatornát kialakítani. Ráli asszony úgy gondolom, hogy ebben szívesen részt venne, és így talán az Európai Unióval kapcsolatos közérdekű bejelentéseket jobban integrálhatnánk az uniós rendszerbe, ami pedig a tagállamokat illeti. Talán ott is lehet, hogy ne csak egy hivatalt jelöljünk meg, hanem más csatornákat is nyújtsunk a tagállamok polgárainak, akár a petíciós szakbizottságon keresztül, hogy bejelentéseket tegyenek. A parlament részéről is fogadhatnánk esetleg és, és ezért fontos lenne, fogadhatnánk ilyen bejelentéseket, ezért fontos, hogy határozottan együtt működjünk a jogszabályi környezet kialakításában, hiszen, mint hallottuk, nagy kockázatokkal jár egy ilyen bejelentés. Eh, Szala Frank úr a következő hozzászól. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ez mindenképpen nagyon kényes téma, és szeretnék a kollégáknak, különösen az előadónak köszönetet mondani a munkájáért, ez egy rövid jelentés, tehát még a súlya nem kevesebb, ez egy nagyon fontos jelentés. De ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, kicsit szkeptikus vagyok. Lehet, hogy mégiscsak külön jogszabályokra van szükség ezen a területen, de hát láthattuk, hogy, hogy a vonatkozó rendelet nem kielegítő, illetve nem kielegítően hagyják végre az abban foglalt rendelkezésekkel. Például az Olaf és a saját felügyelő bizottsága között sem rendezi a viszont, és még ők sem kapnak betekintést bizonyos dosszékba. Tehát néha nem elég, hogyha megteremtjük a jogszabályi környezetet, ezt hatékonyan végre is kell tudni hajtatni. És most különösképpen szeretnék az ötös ponttal kapcsolatban nyilatkozni. Független információgyűjtő tanácsod és itt uniós szerv létrehozásáról van itt szó, és érdekelne, hogy az előadó pontosan hogyan is képzeli ezt, hogy hogyan működjen ez a tagállamokban működő irodákkal, és így tovább, milyen költségvetési forrásokkal rendelkezne. És hogyha most konkrétan ezekre a tagállami irodákra gondolunk, hát lehet, hogy két-két szemét jelölnek ki, ami kevés, de összesen mégis csak 56 szeméről beszélnénk aztán a tagállamokban, tehát itt fontos, hogy a költségvetési részét is végig gondoljuk. Nincsenek fenntartásaim, de mégis az a benyomásom, hogy, hogy néhány változó itt még nincs igazán tisztázva, például az Európai Ombudsman bevonása és itt tovább. Tehát itt még lehet, hogy mások bevonásával tudnánk a megfelelő védelmet biztosítani a közérdekű bejelentők számára. Aztán négyes pont a jelentésben. Nem tudom, hogy ez ellentmondásos-e, de itt ugye üdvözli a tényt az előadó, hogy létrehoznak, létrehoztak egy csatornát a visszaélős bejelentő személyek számára, a bizottság részéről, és nem tudom, nem lehetne ezt kibővíteni, hogy a tagállamok más problémák esetében, és nem csak a versenyre vonatkozó és kattam megállapodásokra vonatkozó bejelentésekre használják ezt a csatornát, hanem más ügyekben is. Talán itt is az előadótól kaphatnánk még tájékoztatást, hogy ő hogyan képzeli aztán ezt a független bejelentő helyet. Végül, de nem utolsó sorban a lelnökünk kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Ez egy rendkívül fontos jelentés. A, a jövő szempontjából és az Európai Unió jövőjének számájából, és nem csak bizonyos személyek védelméről beszélünk, akik eh, napfényre hoznak bizonyos visszaéléseket, hanem itt átlátásról van szó, közpénzekről, európai közpénzekről, az európai polgárok pénzéről, és arról, hogy ezt valóban ott használják fel ezt a pénzt, ahol szükség van rá. Tehát egy valóban arról van szó, hogy a sötétben zajló ügyleteket világítsuk meg, olyan esetekben is, ahol demokratikus módon nincs hozzáférésünk, nincsenek megfelelő eljárási rendek a bejelentésekre. Itt kiadásokról, európai projektek finanszírozásáról is szó van, vagy egész egyszerűen arról van szó sok esetben, hogy az uniós állampolgárok nem bíznak az unió azon képességében, hogy valóban megteremti a gazdasági növekedést. És ilyen környezetben rendkívül fontos az Európai Unió építménye számára, hogy legyenek közérdekű bejelentők, akiket bátorítunk és megvédünk, akkor, hogyha visszaélésekről adnak hírt, és nem éri őket semmiféle fenyegetettség, hogyha a nyilvánossághoz fordulnak, vagy bejelentenek visszaéléseket. Úgy gondolom, hogy itt alapvetően a polgárok bizalma a kulcsforgalom, a, inkább a polgárokról van szó, mint magukról, a bejelentő személyekről. Fontos, hogy átlátható legyen valamennyi tevékenységünk, és ahol nincs átláthatóság, ott az egyetlen lehetőségünk a hozzáférés az információkhoz az, hogyha arra bátorítunk mindenkit, hogy fedjék fel, hogyha a, kényes információkkal rendelkeznek. Én azt támogatnám, hogy egy független intézménytestületet hozzunk, hozzon létre az Európai Unió, amely aztán ezzel az összetett kérdéssel foglalkozna. Hiszen itt nem csak arra van szó, hogy információkat küldenek be, hanem ezeket ellenőrizni kell, fel kell dolgozni, itt hitelesíteni kell az információkat, meg kell nézni, hogy valóban hasznosak-e, milyen hatással bírnak ezek a bejelentések, és kapcsolatot kell tartani a bejelentő személlyel, őt is tájékoztatni arról, hogy az általa bejelentett információ hasznos mi lett a sorsa annak az információnak. És biztosítanunk kell, hogy az bejelentő személy jogait védjük, és nem maradjon egyedül a, azokkal szemben, akik ellenében a bejelentést tette, és éppen ezért köszönetet mondok az előadónak a jelentését, és meggyőződésem, hogy nagyon jó úton haladnak a dolgok, és nagyon jó jelentés fog születni. Köszönöm szépen! Az Európai Bizottságé a szó, az OLAF részéről, illetve az igazságügyi főigazgatóság részéről, nem ki szeretnék kezdeni a hozzászólás. Úgy látom, hogy az igazságügyi főigazgatóság részéről tessék jönni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Talán csak az aktuális helyzetről számolnék be hiszen nyilván nagy érdeklődéssel olvastuk a jelentős tervezetet, és a 2017-es bizottsági munkaprogrammal összhangban jelenleg értékeljük a, a jogi megvalósíthatóságát a horizontális és az ágazat specifikus jogszabályoknak, amelyek a védelmét biztosítaná a bejelentős személyeknek, és nyilván itt a szubszidiaritás elvét is be kell tartanunk. Ez tehát a célunk, és éppen ezért nyilvános konzultációt indítottunk, márciusban indultuk, ez, és május 29-ig zajlott ez, és rengeteg visszajelzést kaptunk, nagyon nagy érdeklődésre veszt ezt a témát, és jelenleg egy tanulmányt készítünk, és empirikus tapasztalatokat gyűjtünk a közérdekű bejelentőkkel kapcsolatos szabályokról, eljárásokról. És mind a nyilvános konzultáció, mind a tanulmánynak, a külső tanulmánynak az eredményei a következő hónapban válnak majd elérhetővé, és ezek alapján majd a bizottság eh, megalapozott döntést tud majd hozni arra vonatkozóan, milyen szakpolitikai vagy jogszabályi döntésekre van szükség uniós szinten. Nyilván az önök ajánlását is figyelembe vesszük. Itt a felgyorsított ágazat specifikus jogszabályok lehetőségét is megfontoljuk, de jelenleg Először a tanulmányt várjuk meg, és az alapján döntünk a lehetőségekről, hogy mi a megfelelő útja és módja a fellépésünknek. Köszönöm. Köszönjük szépen. És um, hogyan tervezik, mikor várható ez a döntés? Hát jelenleg az a tervünk, hogy ősszel születik majd meg a hatástanulmány. Köszönjük szépen Olaf részéről, önéki a szó. I don't really have much to uh, add from what... Köszönöm, túl sok kiegészítéssel nem tudok szolgálni az igazságügyi főigazgatóság beszámolóját követően. Nyilván mi is részt veszünk az egész munkában, a hatástanulmányban, hogy megvizsgáljuk a különböző kérdéseket, ami a pénzügyi érdekeket illeti. Sokszor célzott konzultációra kerül sor, és most azt hiszem, hogy folytatnunk kell a munkát a bizottsággal, hogy megvizsgáljuk a lehetséges jogalapokat, és átfogó stratégiát készítsünk, hogy többek között az egyik felvetett kérdése is tudjunk válaszolni, a horizontális megkez, megközelítés szemben az ágazatival, illetve hogy mi lesz a megfelelő jogi alap. Azt hiszem, hogy ezt az értékelést be kell fejeznünk, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a pénzügyi érdekek védelme az egyik nagyon fontos terület, és egyértelmű itt az európai érdekeltség is. Azt hiszem, a bizottság jövőbeli stratégiájáról szóló hatástanulmányáról szóló dokumentumában benne van a válasz. Itt külön figyelünk arra, talán más intézkedésekkel együtt, hogy a konkrét kérések, kívánságok az egyes ágazatokból hogyan alakulnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, végül pedig az előadó kapja meg a szót. Um, Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Azt hiszem, nagyon hasznos volt ez az eszmecsere. Sőt, kiszélesítette a kezdeményezéseket uh, ezen szakpolitika terén. Négy kategóriát említenék. Először a horizontális megközelítés, amikor azt mondjuk, hogy bármi, ami az EU joga alkotásra, annak végrehajtására vonatkozik, elképzelhető lehet a bejelentők számára európai szinten. Aztán tagállami szinten közös szabályokra van szükség a bejelentők védelme érdekében. Ez az első és általános megközelítés. Aztán azt hiszem a jelentésben és az állásfoglalásban mindannyian egyetértettünk, de ugyanakkor persze rendkívüli módon érdekel a bizottság hatástanulmányának eredménye, hogy ők hogyan látják a jogalap kérdését, a védelmi kérdést, aztán hogy lesz ez majd a tanácsban. Persze elképzelhető, hogy a tagállamok kritizálják majd a további jogalkotói javaslatokat, ez elképzelhető. A második kategória az ágazati megközelítés, amikor új jogszabályokra van szükség, és azt hiszem a pénzügyi érdeket tekinthetjük a legerőteljesebbnek. A harmadik, és ezt azért említem külön, mert több kolléga is kiemelte, mi a helyzet az EU-s intézményeken belül? Megvannak az alapszabályok, vannak általános szabályai ennek a bejelentők védelme érdekében, de aztán a végrehajtás kérdése merül fel, ha egyáltalán végrehajtásra kerül ez, de legalább az EU belül van valami alapunk, és meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy ezt minden intézmény jól használja és végre is hajtja. Aztán a negyedik terület, amikor a bizottság egyáltalán nem a tagállamoktól függ mert teljes hatáskörrel rendelkezik. Itt van például a verseny kérdése. Amikor a bizottság hoz létre ilyen lehetőséget a verseny szabályok vonatkozásában, mert megvan hozzá a megfelelő hatásköre. Itt még a parlamentnek is gyengébb a hatásköre, mint más területeken, a tanácsnak is. Úgyhogy talán nagyobb nyomást kell gyakorolnunk az intézményekre, ahol viszont a bizottság rendelkezik teljes hatáskörrel, ott nagyon nehéz lesz bármi irányba is elindítanunk a folyamatot, ha csak a bizottság nem akarja. A nagy dilemma, hogy milyen legyen először az általános megkézelítés. Mert horizontálisat szeretnénk, Én mindenképpen ezt szeretném, vagy inkább a gyorsabb megoldást választjuk, ahol úgy gondoljuk, hogy gyorsan előreléphetünk a tanácsban is, ott a pénzügyi érdekek terén, vagy többféle véleményt is hallottunk, akik úgy gondolták, hogy egyszerre tegyük mind a kettőt. Jábor Benedek kollégámat végighallgatva ha az ágazati javaslatról beszélünk, és a horizontálisról nem, meg kell mondanom, hogy nem ez a szándékunk. És talán azt is el kellene mondanom, hogy a bizottságnak nem kellene várnia az ágazati javaslatokra, hasonlóképpen a pénzügyi érdekekéhez, hogyha a horizontális megközelítés túl hosszú ideig tartana. Talán ez lenne a kompromisszumos megoldás. Volt még más megjegyzés is, nagyon sok. Ezzel kapcsolatban utalnék arra az állásfoglalásra, amit már elfogadtunk. Mert nagyon sok megjegyzésre ott megtalálják a választ. Nagyon óvatosan jártam el, nem akartam itt ismételgetni az állásfoglalás bekezdéseit és az abban foglaltakat, de ha a kollégák úgy érzik, hogy szükség van rá, például, hogy ki is a bejelentő, milyen feltételekkel lehet védelmet biztosítani. Ez mind-mind benne van az állásfoglalásban, de a véleményben megismételhetjük, hogyha a kollégák így kívánják. De nem hiszem, hogy egy teljes körű vitát kellene most újra elkezdenünk a bejelentőkről, mert erről már sor került, és elég sok időt is szántunk rá. Végül pedig nagyon örülök, hogy az ombudsman asszony meg is érkezett közben, mert az is elhangzott, hogy talán ő is felvállalhatna bizonyos szerepet a bejelentők védelmi érdekében, munkájának részeként, hogy hogyan adjon nekik tanácsot, hogyan védje őket. Erről még soha nem volt szó, úgyhogy nem tudom, hogy lehetséges-e, nem is tudom, hogy lehetne beszélni róla, hiszen nem valószínű, hogy erről kell beszélnünk, de azért jó lenne, hogyha ezt az üzenetet közvetíthetnénk, mert ez lehetne az egyik megoldás. Az állásfoglalásban erről nincs szó, de ezt megtehetnénk, de mást is, <laughs> hogyha jobbá hagyjuk. Tehát jó lenne valamikor majd tudni, hogy az ombudsman asszonynak mi a vélemény erről. Hogy ez így felvetődött hirtelen és váratlanul. De örömmel várok minden mennyiségben módosít indítványokat, hiszen tényleg a célunk az, hogy védelmet biztosítsunk ezeknek a bejelentőknek. Köszönöm. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A módosítók bejutásának határideje június 27, és aztán július 12-én foglalkozunk újra a jelentéssel, most pedig köszönetet mondok az élénk vitáért, és rátérünk a hatos naprendi pontra a különleges tanácsadókat érintő összevérhetetlenségek megelőzésére szolgáló szabályok és gyakorlatok. A különleges e, tanácsadóban kb. 50 dolgoznak az európai intézményeknek egy különleges konstellációban, felállásban, hiszen pályázati kírás nélkül választják ki őket, és sokszor személyes kiválasztás során kerülnek a biztosok vagy más uniós intézmények mellé, és munkanapok alapján megy a bérezés, 470-től 600 euró napi díjat kaphatnak ezek a különleges tanácsadók, és hát láthattuk, hogy vagy különleges tanácsadók nagy valószínűséggel kerülnek ki a, a, a különböző már az unió területén tevékenykedő eh, szakértőkből, de itt eh, nagyon sok esetben a összeférhetetlenség is felmerül, és az Európai Ombudsman Emily O'Reilly egy nagyon kemény, szorgalmas, komoly munkát végzett ezen a területen. Szeretném köszönetet mondani éppen ezért, hiszen ez a szakbizottság már évek óta szorosan figyelemmel követi ezt a témát, és a Költségvetési Bizottsággal együtt, és összezártuk sorainkat, hogy nyomást gyakoroljunk, és egyértelműen többet kell tudnunk erről a témáról, a különleges tanácsadókról, és köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Öné a szó, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nagyon köszönöm, hogy meghívtak. Nagyon örülök, hogy ismét itt vagyok önök között. Ombudsmanként feladatom az, hogy panaszokkal foglalkozzak, és amikor nyomozást folytatok, akkor rendszeresen felvetődő kérdésekkel is foglalkozom, ajánlásokat fogalmazok meg, hogy hatékonyabb, elszámoltathatóbb, etikusabb, átláthatóbb munkát végezzenek. Örömmel szeretném megosztani önökkel a stratégiai munkámat, amelynek lezárására múlt héten került sor. A bizottság 50 tanácsadóhoz fordulhat, lehetnek intézményesek, körülbelül évente 10, vagy az egyes speciális területekről, az auditálás vonatkozásában, akik közvetlen segítséget nyújthatnak a biztosok számára, és őket is meg kell vizsgálnom. A legtöbb biztosnak két speciális tanácsadó van, de az elnöknek esetleg négy vagy öt is lehet, akiket fizetni kell, de a legtöbbüket nem. A 36 nem intézményes speciális tanácsadó vonatkozásában, akiket március 16-án neveztek ki, csak 10 részesültek juttatásban voltak olyanok, akik már nyugdíjba vonultak, volt, és volt magas szintű funkcionálisok voltak. Úgyhogy nagyon fontos megjegyezni, hogy ők csak részmunkaidőben dolgoznak a bizottságnál, és négy naptól több mint 50-ig terjedő munkaidőben jogi kötelezettségük, hogy feladataikat teljesen független módon, objektíven végezzék, és kizárólag az Európai Unió érdekében. Ebben a kontextusban a bizottságnak nagy a kihívása. A különleges tanácsadók nem nagyon dolgoznak, illetve dolgoznak a bizottságon kívül is, elképzelhető, hogy érdekellentét van az itten és a külvül végzett munkájuk között. Ezért biztosítani kell azt, hogy semmiféle érdekellentét nem vetődik fel a külsős tevékenység, illetve a speciális tanácsadói tevékenység között. Ezzel kell foglalkoznunk, mint kihívással. Ha a bizottság egy különleges tanácsadót akar ö, kinevezni, akkor három dokumentumot nyújt be. Az egyik, ö, amit a tanácsadó ír alá, kijelentve, hogy nincs érdekellentét. A második a tevékenységekről szól, a harmadik pedig, amit a biztos ír alá. Aztán a Human Erőforrások Főigazgatósága ellenőrzi, hogy nincs érdekellentét, és intézkedéseket javasol, amelyek az esetleges potenciális kockázatokat csökkenti, vagy megszünteti, ha esetleg van ilyen. Ha például egy olyan szervezetnél dolgozik a tanácsadó, amelyet a bizottság finanszíroz, akkor egy nyilatkozatot kell kitöltenie, nevezetesen, hogy semmiféle döntéshozó folyamatban nem vesz részt a pénzügyi területeken ennél a szervezetnél. Aztán ezt a tanács elé és a parlament elé nyújtja be a listát a jelöltekről, aztán ész, eszmecserét kell folytatni, majd ö, a biztosok kollégiuma nevezi ki a ö, tanácsadót. Két panaszsal kapcsolatban ö, nyitottam egy eljárást 2010-ben és 2015-ben. Mindkét esetben a biztos nem ö, tartotta tiszteletbe az eljárást a kijelölés vonatkozásában, illetve az érdekellentét vonatkozásában, ami a tanácsadó tevékenységét illeti. Mindkét esetben ö, problémát találtam. 2015-ben kaptam egy másik panaszt, egy másik egyéni esetben, és stratégiai jellegű nyomozást indítottam, mert úgy gondoltam, hogy ez lehet, hogy szisztematikus. Minden bizottsági dokumentumot megvizsgáltam 2015-ben a különleges tanácsadók kinevezésével kapcsolatban, illetve 2016 első szemeszterére vonatkozóan is kb. 50 esetben. 2015-ben például a bizottság négy főigazgatóságnál nevezett ki sajátos tanácsadót, és próbáltak a kockázatokkal enyhíteni. A bizottság javított 2016-ban gyakorlatán, mivel a civil társadalom és mások aggájait fogalmazta meg ajánlások is megfogalmazódtak az egyes kinevezéseknél. Egyébként óvatosabban fogalmaz a mandátumokat illetően is, amikor valamilyen érdekellentét merül fel. Egy eset esetében úgy döntött a bizottság, hogy nem nevezi ki a, saját, a különleges tanácsadót, mert túlságosan magas volt a kockázata annak, hogy érdekellentét merül fel. Több javaslatot is fogalmaztam meg, ezt a bizottság elfogadta, hogy például fogadják el a DASZ szövegét, és ez is benne legyen a dokumentációban. Ez alkalommal szeretném üdvözölni a bizottság konstruktív hozzáállását, de úgy gondolom van még tennivaló. Ezért a múlt héten lezártam ugyan a munkámat, de több javaslatom lenne egy, hogy az érdekellentét vonatkozásában a kockázatokat mindenképpen csökkenteni kell, ami a belső és a külső tevékenységet illeti a tanácsadó vonatkozásában. Nem lehet megfelelően értékelni ezt, hogyha nem egyértelmű és világos a jelölt bevallása. Kettő. A bizottságnak jobban kell megindokolnia, hogy egy külső tevékenységet miért vesz be, vagy zár ki az adott tevékenységi listáról. Olyan helyzeteket kell mérlegelnie, ahol esetleg szükség van valamilyen enyhítő intézkedése. A harmadik terület, bár előrelépés történt, azért lehet javítani az ilyen jellegű intézkedéseken. Nem szabad úgy fogalmazni, hogy a különleges tanácsadó nem fog ilyen-olyan tevékenységhez kapcsolódó tevékenységgel foglalkozni. Itt egyértelműen kell fogalmazni, és konkrétan minden egyes egyénre vonatkozóan. A bizottságnak meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy azonnal tájékoztat arról, hogyha a mandátum során változik valakinek a tevékenysége. Én úgy találtam, hogy erre néha túl későn került sor. A bizottság egyetértett azzal, hogy rendszeresen tájékoztat minket a tevékenységről. Javasoltam azt is, hogy a szerződést úgy hosszabbítsák meg, hogy még beleírják azt is, hogy nem történt semmi változás ezen a téren. Végül pedig a bizalomra nagy szükség van a közvélemény részéről, ami a különleges tanácsadókat illeti. A bizottság úgy gondolja, hogy már nagyon sok információt közöl a weboldalán, például, hogy a mandátuma mit akar le, az önéletrajzát, illetve a bejelentését. A bizottság általában hozzáférhetőséget biztosít a tevékenységek illetően, illetve hozzáférhet a közvélemény a nyilatkozathoz is. Azonban azt szeretném, hogyha a bizottság ezt aktívan tenné, hogy a közvélemény világosan lássa, hogy mi a helyzet eh, ezen a téren. Arra is ösztönözném a bizottságot, hogy több háttérinformációt is ö, eh, hozzon nyilvánosságra a tanácsadók feladatát illetően, milyen ö, eh, szerepük van, hogy fizetnek -e nekik, avagy sem, és hogy maximálisan hány napot töltenek itt ebben a munkával. Ennyit a néhány ö, elért eredményről és kértem, hogy a bizottság októberig reagáljon arra, amit mondtam. Köszönöm. Herzlichen Dank für... Köszönöm szépen a valóban értékes munkát és figyelemre vélt a munkát, mert egy szürke zónára világít rá a bizottságban, és erre nem látunk rá, vagy csak nagy fáradtság árán látunk rá az Európai Bizottságban. Ugye dokumentációra van szükség, és speciális intézkedésekre, költségvetési szakbizottságban együttműködve, tehát bizottságokon átnyúlva, együttműködve kellett dolgoznunk. Ó, Riley asszony vizsgálta a mandátumokat, hogy a különleges tanácsadók valójában mit tesznek. Ami engem foglalkoztat, rá is kérdezzek, egy ilyen főigazgató az agrárpolitikában, hát több száz munkatársa van a biztos több száz munkatársat hívhat meg dolgozni, és hát milyen ismeretek azok, amikre ezek nem tudnak válaszolni, tehát miről van szó egy ilyen speciális tanácsadónál, egy különleges tanácsadónál, tehát ha tényleg ilyen tisztviselői gárdánk van, jól képzett emberek, akkor fel kell tennem magamnak a kérdést, hogy milyen tanács az, amire kívülről van szükség. És hát egykori főigazgatók különleges tanácsadóként kerülnek foglalkoztatásra. Ha megnézem, a regionális politikában van egy korábbi főigazgató, amely, aki agrárpolitikai tanácsokat ad a biztos asszonynak, hát akkor felvetődik a kérdés. Mi azt is láttuk, hogy nagyon sok orvos van a különleges tanácsadók körében, tehát orvosi feladattal. És egy kicsit az volt a benyomásom, hogy a per diemekkel, a napi díjamokkal gyakorlatilag egy foglalkoztatási jogviszonyba került. Tehát vannak orvosok, akik Luxemburgban működnek, a luxemburgi foglalkoztatottak számára ezeket megfizetjük, és nincs ezzel szemben kifogásunk. Tehát a speciális tanácsadókat, különleges tanácsadókat arra is felhasználják pozíciójukban, hogy más jellegű előírásokat, amelyek vonatkoznak a foglalkoztatásra, kikerüljenek vele? Van-e ilyen megfigyelése? Tud-e erre reagálni? A hozzászólók listáján Ayala Zender asszony szerepel, akinek szívesen szót adok. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rajli asszony, üdvözlöm. Gratulálok az elvégzett munkához. Számos esetben tudjuk, hogy bonyolult helyzetek alakulnak ki, és ez továbbra is így van, és ez ütköződik a közvéleményben is. A polgároknak lehetőséget kell adni arra, hogy belelássanak ebben némileg. És mi is feltettük magnak a kérdést, hogy adott esetben hogyan tudjuk kezelni ezeket a összeférhetetlenségeket és a tagállamok szakértőivel is foglalkoznunk kell adott esetben. A nemzeti szakértők is vannak a bizottságnál, és hát kik ezek valójában? Őnek kellett gondoskodni arról is, hogy egy-egy fontos kérdésben a mindenkori tagállamban, mint például Spanyolországban, gondoskodniuk kellett arról, hogy megvalósuljanak egyes elképzelések vagyis, amit itt önök kidolgoztak, amivel foglalkoztak, ez helyes irányba mutat. Az eredmény ezt bizonyítja, itt nem csak magángazdaság képviselői vannak, hanem vannak különleges tanácsadók a nemzeti közigazgatásból is, akik bizonyos érdekeket képviselnek, ez egyértelmű, és gondoskodni kell arról adott esetben, hogy a bizottság több tisztviselőt alkalmazza, hogy ne kelljen mindig ilyen különleges tanácsadókat alkalmazni, akik vagy a magángazdaságból, vagy a nemzeti közigazgatásokból érkeznek, és adott esetben más érdekeket is figyelembe vesznek, nem csak azokat, amelyek alapján a mandátumokat végzik. Tehát gondoskodni kellene arról, hogy itt visszaélésekre ne kerüljön sor, nagyobb biztonságot, nyitottságot kell mutatni. Több kérdés merül fel, kettőt szeretnék feltenni ezek közül vannak bizonyos traumatikus tapasztalataink, és vannak szervezetekkel szerzett tapasztalataink az EU-ban is. Ez konkrét hatásokkal járt e személyekre és vállalatokra, és az adatvédelem volt érintve gyakran. A különleges tanácsadókat át kell világítani, van itt egy adatvédelmi kérdés is, és hát vannak olyan információk, amikhez nem férhet mindenki hozzá hiszen vannak információk, amikből le lehet vonni bizonyos következtetéseket, és vissza lehet élni adott esetben velük. Itt természetesen közölni kell azt is, hogy egy ilyen ellenőrzésre sor kerül, éppen az összeférhetetlenség kapcsán, és ezt jónak is tartom ebben a formában. Úgy gondolom, hogy transzparenciát kell biztosítanunk, és az adatvédelmet is figyelembe kell vennünk. Mindkét dolog fontos, főleg azon személyek vonatkozásában, akiket vizsgálnak, és ahol az összeférhetetlenség szóba kerül. A kérdés tehát az, hogy a jövőben azok, akik különleges tanácsadóként kerülnek alkalmazásra az európai adminisztrációban. Hogyan lehet őket tájékoztatni, hogy egy ilyen vizsgálat folyik a személyükkel kapcsolatban? Annak érdekében, hogy lássuk, hogy és ők is lássák, hogy van vizsgálat. Vannak emberek, és ezt már elnök azt is mondta, orvosok, például, akik eh, néhány hónapi különleges tanácsadóként működnek, eh, utána viszont eh, vissza kell menniük a saját szakmájukba, ahol korábban dolgoztak, és talán észszerű lenne, hogy ők is tudnák, hogy milyen adatokat vizsgálnak velük kapcsolatban, és adott esetben más igazgatásoknak tovább is adják ezeket az adatokat. Ez is előfordulhat. A második pont amit megemlítenék. Önök is említették, hogy a helyzet vagy a rendszer javult a bizottságnál e- ezen a területen. És mondom, tehát a következőket szeretném ezzel kapcsolatban megtudni. Mi itt a parlamentben mit tehetünk, vagy milyen munkát végezhetünk annak érdekében, hogy a rendszer tovább fejlődjön mondjuk az ön ajánlásai alapján, ehhez a transzparenciával kapcsolatos következtetésekre van szükség, hitelesség, mint téma. Mi az, amit mi tehetünk ebben az összefüggésben? Kérhetünk-e, követelhetünk-e valamit, amivel segítünk, hiszen fontos a végrehajtás is. Köszönöm szépen, Szala Franka kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Auréli asszonynak is az információkat, és hát hogy sikerül betekintést nyernünk ebbe az úgynevezett szürke zónába, és Hát vannak egyszerűen dolgok, amik amiatt kapnak ellert, hogy nem ismerjük őket, nem tudunk róluk. Ezért a kérdésem az, vagy a kérdésem az, hogy vizsgáljuk meg az összefüggéseket. Tehát különleges tanácsadóból azért túl sok nincs, ön 50-et említett, ugye ez a szám hangzott el és hát sok ezer bizottsági tisztviselő van ezzel összevetve. Ezen különleges tanácsadók tevékenysége tehát olyan, hogy kompetenciáik alapján közvetlenül választják ki őket, nem kell részt venniük a szokásos versenyvizsgán, El tudná-e mondani, hogy milyen környezete van ennek? Ugye az 50-es szám nem tűnik túl magasnak. Ezeket napi díjjal fizetik, vagy hát ugye az is állam, hogy a legtöbben nem is kapnak fizetést, ezért vannak, akik mondjuk maximum 400 eurót kapnak egy-egy napra, és ezt egy évben maximum 50 napig csinálhatják, ha jól értettem. Átlagban milyen hosszú egy ilyen szerződés? Mennyi időre kötik ezt a szerződést? Éves alapon, hogy állapítják ezt meg? Ennyi és ennyi napra, egy évben, vagy napra kötik a szerződést? És milyen hosszú ennek az átlaga? Ennek a szá... milyen futamideje van egy ilyen szerződésnek, és úgy gondolom, hogy az olyan kívánság, hogy az Európai Bizottságnál is nyitott fülekre talált, úgy tűnik, hogy kezelik a kérdést, meg is oldják minden bizonyal. Itt nyilatkozatokról van szó, és hát az is nagyon font, amiket be kell adni. Nagyon fontos, hogy ne adjuk fel a dolgot, hogy az összeférhetetlenség tényleg ne alakuljon ki. Bizonyos embereket tényleg ki kell zárni az ilyen jellegű mandátumból. Hogyha túl szoros kötődések vannak, amelyek nem teszik lehetővé a munkát, akkor közbe kell avatkozni, nem szabad csak úgy nagy mindent lehetővé tenni. Az a benyomásom, hogy az ilyen tanácsadók száma nem túl magas, sőt inkább alacsony, úgy általában az intézményeknél dolgozó munkatársakhoz képest a költségvetési következmények adott esetben hát nem túl nagyok nagyon korlátozott következményekkel számolok. Azért annyira nem is komoly a fizetés, és ha egyáltalán magasabb összeget kapnak, akkor csak egy néhány napra. Persze a transzparenciára ügyelnünk kell, de úgy gondolom, hogy az arányosság itt is fontos. És biztosként, vagy EU e tisztviselőként bizonyos szakértelemre van szükség, ezt igénybe vesszük, ezt legitimé is kell tenni, vagy legitimnek kell tekintenünk. Úgy gondolom, hogy, hogy lássuk, kezeljük helyén a dolgokat. A nagy kérdés persze, hogy ilyen nagy számú tisztviselő mellett miért nincs elegendő szaktudás miközben sokan vannak ezek a tisztviselők, és arra számíthatnánk, hogy a szakértelem ott megvan, amit minden nemű szakértelmet megtalálunk a körükben, talán az is az oka ennek, hogy vannak olyan tisztviselők, akiket nem helyesen használnak fel, a tapasztalatukat nem jól vonják be, ezért van szükség a tanácsadókra, és hát nyilvánvalóan túl sokan nincsenek, mit mondtam, de ha már bevonjuk őket, akkor transzparens módon kell bevonni ezeket a tanácsadókat. Úgy vélem, hogy egy-egy kérdésben itt még lehet javítani a helyzeten de úgy látszik, hogy ez be is indult, és már úgy tűnik, hogy az első lépések megtörténtek. Minden esetre köszönöm az elvégzett munkát önnek is, és hát a transzparenciához sok sikert kívánok. Nem tudom, hogy a politikusok tényleges szakértőke, csak reagálni. Mint hogyha tényleges szakértőket vennének igénybe, Flanagan kolléga. Köszönöm szépen el kell, hogy mondjam, egyetértek az ajánlásokkal mindenek előtt, ön is eh, honfitársam, üdvözlöm, és tényleg jó munkát végez, és büszkék vagyunk arra, amit ön végez, tényleg jó munkát végez. Egy dolog van, amivel nehéz egyet nem érteni, tehát eh, a mandátum kérdése, vannak emberek, akiket meg akik kapnak pénzt, van, akik nem kapnak, és persze jár pénze, 4-600 euróról beszélünk naponta, és 50 eh, napra köthető ilyen szerződés, tehát ez 30 eh, ezer eurót jelenthet maximum, és kíváncsivá tett a különleges tanácsadók kérdése. Hát három éve vagyok itt, eh, az a benyújásom, hogy 300 évig lehetnék itt, még mindig nem jönnék rá, hogy hogyan működnek a dolgok valójában. Tehát minden esetre nagyon felkeltette a kíváncsiságomat ez a kérdés, a különleges tanácsadók ügye egy mezőgazdas, Phil Hogan, a mezőgazdasági biztos, aki szintén honfitársam, felkeltett a figyelmet, megnéztem a különleges tanácsadót, és azt lát nála, és látom, hogy van egy ilyen becsületbeli nyilatkozat eh, a tevékenységet, nem látok a biztosnál ilyeneket, és én nem látom, hogy eh, ez a személy, vagy ezek a személyek pénzt kapnak, ezek a tanácsadók, és ingyen talán nem dolgoznak, de mondjuk 30 ezer eurót kaphatnak, ezt már elhangzott. És eh, hát gondolom komoly nyugdíjuk már amúgy is van, és elég jól élnek, és felteszem a kérdést, eh, szerepelnie kellene a honlapon az összes ilyen, a, itt van az életrajzukig van, de hát a tevékenységekkel foglalkozni, ez egy meg hogy mit csináltak régebben, de engem az érdekel, hogy most mit csinálnak. És meg kéne kérdezni, hogy miért vannak ezek a különleges tanácsadók, miért van rájuk szükség hányan dolgoznak számukra, a biztosok számra hivatalosan, tényleg hány munkatársuk van, amelyik nem speciális vagy különleges tanácsadó, és gondolom sok érdemes lenne a válaszokat megtalálni, hogyha hogyha ön nyugdíjba vonul, ombudsman asszony nyilván nagyon sok mindent tud ön is, különleges tanácsadó lehet, és, és a legutóbbi vitánkon elhangzott adott esetben a whistleblowerekkel, a bejelentőkkel kapcsolatban önök is tevékenységet folytatnának. Eh? Jonathan Sugarman Írországban történt, aki elmondott egy néhány dolgot, tehát bejelentőként működött, és ezt nagy csomó pénzt költött el az EU és Írország, de Írországban nem foglalkoztat vele, és eh, eh, és remélem, hogy jól tudjuk kezelni a jövőben ezeket a kérdéseket. És van-e potenciál az önök irodájában arra, hivatalában arra, hogy kezeljék az ilyen kérdéseket? És eh, hogyan kívánja ezt végrehajtani? Nagyon sok múlik a hitelességünkön ugyanis. Kollégi Táran, zum Schluss, bitte. Adán eh, kolléga, köszönöm szépen. Ha ez vigasz a kollégámnak, 300 évig nyugodtan maradhat, és eh, Mm, kutatni kell, és akkor rájön a dolgokra. És adott esetben 90 másodperc alatt is rá lehet jönni dolgokra. Az ombudsman asszony is, hogyha a bizottság odaadja dokumentumokat, akkor sok minden rá lehet jönni. Itt van a különleges tanácsadó, akit még alkalmaztak egy szoftvercégnél is. És a szabályok alapján csökkenteni kellett volna a fizetését a szoftvercégnél, hogy ez ilyen átmeneti pénzekről van szó, ezt nem tette meg a Junkers bizottság, Juncker bizottság. És négy írásos kérdést tettünk fel, nem kaptunk választ, ezért egy új eljárást indítottunk az AFKO bizottságnál, végül pedig az Európai Bizottság döntést hozott titkosan, hogy a szoftvercég nem jó, mert lehetne valaki lobbista is ugyanakkor, Tehát itt a korábbi biztosoknak történő kifizetésről van szó, Gressle asszony is elmondta. A folyamatosság nagyon fontos egy igazgatásban természetesen, és ezért adott esetben elméletek szükség lehet a tanácsadásra. De azért itt egy közigazgatásról van szó, azt ne felejtsük el, én úgy látnám ezt a Hát a bizottság ezt a folyamatosságot biztosítani tudja azzal, hogy egy csomó embert foglalkoztat és aki, korán, aki a, a biztos alkalmaz, az jó, lehet, hogy szakértő, de lehet, hogy politikai érdekeket képvisel. Önök észrevették, hát nem mondtam neveket, ugye saját országról beszélnek, vagy azt az országot említik, amit a legjobban ismernek nyilvánvalóan. Hogyha biztos valamilyen testület tagja akar lenni, Észtország, Litvánia, Lettországnak van egy közös kormányzati vállalata, amely mondjuk ilyen európai pénzeket költ el a Connect Igen. European Facility alatt. Tehát milyen szakértelemre lehet itt szükség, hogyha, valaki, hogyha vasutat építünk, mert lehet, hogy, és hogyan kell lehet fizetni valakit, aki itt dolgozna. Pillanatnyilag a kormány nem, az, nem fizeti őket, hanem az Európai Unió. És vannak itt különleges tanácsadók, akik egy budget kapnak, amivel Jean-Claude-hoz bejutnak azonnal és itt az érdekek képviseletéről van szó, és nem annyira szakértelemről, eh, ahogy ez az Európai Bizottság honlapján szerepel. A különleges tanácsadó a politikusok második munkaerőpiaca. Um, thank you for all those... Köszönöm mindezeket a kérdéseket. Úgy tűnik, hogy egy nyomozásnak, egy vizsgálatnak valóban ez az előnye, hogy, hogy ez sokrétűbbé válik a kérdés, és így összetettebbé válik a vizsgálatának az ügynek. Újabb és újabb kérdések merülnek fel a politikusok fejében, és új kérdések merülnek fel, és így tovább, és így tovább, és tovább gyűrűzik, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív hozadéka ennek. És a különleges tanácsadókra. Azért is van szükség, mert hogyha valaki a bizottságban dolgozik, akkor e, valóban különleges kérdésekkel foglalkoznak, és talán az elmúlt húsz évben jellemző volt az, hogy a kormányzatok, a kabinettek e, egyre inkább külső szakértőket vontak be a munkájukba. Nagyon Tony Blair-rel vált, ez például nagyon intenzív az Egyesült Királyságban a, a 90-es évek végén. Ő sok uh, idősebb tisztviselőt közalkalmazottat kicsit partvonalra helyezett, és külső szakértőket vont be a munkába. És a, az általán végzett vizsgálatok az egyik fontos jellemzője az, hogy szeretném megmutatni azt, hogy az átláthatóság nagyobb mértéke mennyivel meg, mennyivel tudja megkönnyíteni az olyan kérdések megválasztását, amelyeket önöktől is kaptam. Például azt kérdezték, hogy a különleges tanácsadókat hogyan nevezik ki, hogyan választják ki őket. A szakértelm alapján hogyan választják ki őket, és itt az információgyűjtés alapján azt láthatjuk, hogy a külső tevékenységei alapján ítélik meg, hogy megfelelnek-e az adott belső feladatra. És aztán itt felmerült a kérdés az arányossággal kapcsolatban, hogy csak 50 különleges tanácsadónk van, miközben van több mint 30 ezer bizottsági hivatalnok dolgozik az intézményekben, és ugyanakkor ez az 50 személy kulcsfontosságú pozíciókat tölt be, és valóban a hatalmi koncentrációk a középpontjában ülnek, méghozzá van sok-sok ezer, harminc ezer úgymond normál közösszűsállő hivatalnok is, és számszerűen ők vannak többen. És a tevékenységekkel kapcsolatban ugye nyilatkozatokat tettek a biztosak, és eh, sok mindenre fény derült, a közvélemény számára, és akkor tudjuk majd ezt világosra tenni, hogyha, vagy annál jobban tudjuk majd a felmerült kérdéseket megválaszolni, hogyha mindez átláthatóbban működik, és akkor láthatjuk, hogy a különleges tanácsadók szerepe mi is a döntéshozatalban. Ami az adatvédelmet illeti pedig ez az egyik oka annak, hogy miért döntöttünk egy rendszer szintű vizsgálat mellett, és nem pedig eseti vizsgálatokat végeztünk mert nekünk az a véleményünk, hogy az adatvédelmi aggodalmak, amelyek felmerülnek sok-sok egyedi esetben, ezek csak akadályozták volna, hogy a lényegre térjünk. Mindenesetre az adatvédelmet is pajsként lehet használni arra, hogy az igazi átláthatóságot megakadályozzuk, és ne adjunk betekintést abba, hogy mi zajlik szálltatok általatok mögött. De egyértelmű, hogy a közpénzek elköltését átláthatóvá kell tenni a polgárok számára, és ezt mindenképpen láthatóan kell megvalósítani ezt, ezeknek a pénzeknek az elköltését. A Sander asszony is tett fel kérdéseket, és arra vonatkozóan, hogy sokakat el is riasztanak attól, hogy különleges tanácsokat működjenek, miközben nagyon és sokat érne a szavuk, és fontos szakértelemmel bírnának, de nagyon komoly átvilágításon kellene átmenniük, a külső tevékenységeiket és nagyon szorosan monitoroznánk, és ez sokak számára nem egy vonzó perspektíva. A megengedi elnök asszony. Nem ez volt az én felvetésem. Én arra gondoltam, hogy ezek a vizsgálatok, és támogatom önt a vizsgálatban, hogy ezek a vizsgálatok ahhoz vezetnek, hogyha valakit kineveznek különleges tanácsadóknak, akkor tudnia kellene az eljárásokról, és, és tájékoztasson mindenkit a, a, az egyéb tevékenységéről. Ugyanaz, mint az Olaf esetében tudnunk kell ezekről. Úgy gondoljuk, hogy a manapság az adatvételem nagyon fontos emberi jog, és ugyanolyan fontos, mint az átláthatóság mindenki számára. Tehát itt nagyon óvatosan kell eljárni, önnek is különösen óvatosnak kell lennie. Én nem mondom azt, hogy nem volt óvatos, én csak azt mondom, hogy, hogy és mi és támogatjuk önt, és segítjük önt bármilyen, hogy ez szüksége van erőforrásokra, Én amikor adatvédelemről beszélek és azt kérem, akkor ezt azért mondom, mert ismerek nagyon drámai eseteket, ahol az Európai Bíróság és igazat adott arra vonatkozóan, hogy nem tartották be az adatvédelmi rendelkezéseket. Ezért mondom azt, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk. Értem, hogy mit mond, és amikor én adatvédelemről beszélek, akkor én itt a köztisztviselők, a közérdekében végzett munkával kapcsolatban beszélek adatvédelemről, hogy itt ki kell ezt egyensúlyozni a közérdekkel, az átláthatósággal. Nyilván, hogy minden adatvédelmi rendszernek ez fontos részlet képezi, hogy egyensúlyt teremtsen más követelményekkel. Ami számomra fontos az az, hogy időnként, hogyha a közérdeket az szolgálná, hogy nyilvánosságra kerülne azt, hogy mi történik az ő általuk befizetett közpénzekkel, és akkor úgy gondolom, hogy ezt valóban lehetővé kell tenni, hogy a köztisztviselők közérdekében végzett munkáját átlássuk. És, és ugye felmerült, hogy mi most általános vizsgálatot végzünk el, vagy egyedi eseteket, de mi egy rendszer szintű általános vizsgálat mellett döntöttünk. És ugye öntős hallottuk azt, hogy hogy nem köztisztviselőként dolgozó nagy szakértelemmel bíró személyeket is be kell vonni, hogyha közleteket szolgált az ő szakértelmük és hozzájárulásuk a munkához, de nyilvánvalóan átvilágításon kell átesniük, és igen, ezt is figyelem kell venni, hogy ez és hátrányos lehet valaki számára. De mindesetre ez egy nagyon összetett, árnyalt dolog, és mindenképpen sok kérdést vett fel a politikusok számára, a bizottság számára is fontos feladat az, hogy a közért dolgozzunk, és az ilyen típusú vizsgálatok, mint ez, ez értető módon kérdéseket vet fel a rendszer működésével kapcsolatban, és szeretnénk elszámoltatóvá, átláthatóbbá tenni a rendszert, és akkor bizony ezekkel a kérdésekkel is foglalkozunk De nyilván bizonyos specifikus területek mélyére nem hatoltunk, egyedi eseteket nem is akartunk megvizsgálni, hanem általánosságban érdekelt, hogy a bizottság hogyan kezeli az összeférhetetlenségeket, és összességében nagyon nagy támogatást kaptunk a bizottság részéről is, és az a következtetés, hogy a bizottságnak kell mélyebbre ásni a saját berkeiben, és átláthatóbban kezelnie az eljárásokat. És fontos, hogy egyrészt lássuk a külső, különleges tanácsadók többlet értékét használt, és másfelől a bizottságon kívül végzett tevékenységeknek nem szabad összeütközésbe kerülniük a tanácsadói szerepükkel. De mindesetre mi most nem akartuk újra mutogatni a bizottságra vagy más intézményre, hanem egész egyszerűen a mi tudásunkat akartuk felhasználni arra, hogy segítsük őket abban, hogy a saját rendszerüket jobban működtessék, és felmutassuk, hogy hol vannak még hiányossággal. És időben nyilván eh, változnak a dolgok. Az, ami tíz évvel ezelőtt mondjuk elfogadható volt, ez ma lehet, hogy már nem az és a bizottság részéről, de a parlament részéről, mi az ombudsman részéről is dinamikusnak kell lennünk a kulturális társadalmi változásokat figyelemmel kell kísérnünk. És lehet, hogy még dolgozunk az esetben, és vannak olyan egyedi esetek is, amelyeket meg fogunk vizsgálni. És nyilvánvalóan a parlamenttől tanácsokat, iránymutatást szívesen fogadunk, eh, arra vonatkozóan a mandátumom idején mi lenne még hasznos, ha megtennénk ami pedig a Közérdekű bejelentőket illetít. fordultak már hozzám az a kérdés, hogy részt venni az ombudsman hivatala a bejelentések fogadásában. Nyilvánvaló ez egy kézenfekvő megoldás lenne, de hát meg kell vizsgálnom, hogy egész pontosan mire szól az én felhatalmazásom a mandátumot, ki lehet ezt bővíteni, módosítani lehet oly módon, hogy a közérdekű bejelentések is itt fussanak össze nyilvánvalóan hozzám tartozik a közérdekű bejelentők védelmés, és az én hivatalom itt nyilvánvalóan szerepet játszhatna. És természetesen készséggel segítjük ezt a feladatot, és mindazt, ami, amikben úgy gondolja a parlament, hogy hasznosak lehetnénk a hivatalom részéről. És egy vizsgálatot is végeztünk már a bejelentőkkel kapcsolatban, és megnéztük, hogy az intézményeknek a személyzeti szabályzata hogyan kezeli, ezt vannak-e megfelelő szabályok a bejelentések kezelésére. De hát ez dolog, hogyha vannak szabályok, megint más dolog az, hogy hogyan zajlik ez a valóságban. És úgy gondolom, hogy idővel talán visszatérhetünk erre a témára, hogy az intézmények hogyan is hagyják végre a szabályokat. És hát vannak panaszok, esetek, egyedi esetek, akik eh, hozzánk kerülnek, és az intézményeken belül eh, úgy érzik, hogy hátrányosan kezelik őket, mert közelükű bejelentést tettek. Köszönöm szépen. Franka kolléga kér még szólt. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon gyors leszek köszönet illeti az Európai Ombudsmant, azért is, mert nagyobb átláthatóságra törekszik, és a különleges tanácsadók szerepét is átláthatóbbá kívánja tenni, csak egyszerűen szeretem volna világosan leszögezni, hogy uh, itt óvatosan kell járni, és két kérdésem lenne, amire talán tud válaszolni az ombudsman. Kérdés, a különleges tanácsadók a végrehajtó döntéshozatali struktúrának a részét képezik a bizottságban? Tehát ők nem a kabinettek részei, képező szakértők, őket napi szinten bérezik, ezért ők a bizottsági struktúrának nem képezik a részét, külső tanácsadók, de meg tudja erősíteni, hogy a döntéshozatalban sem vesznek részt, és aztán Kérdés, hogy az 50 különleges tanácsadó közül hányan érkeztek a politika teréről, milyen százalékos arányban képviseltetik magukat a politikusok, vagy hányan uh, hivatalnokok, vagy nyugdíjas hivatalnokok, és hányan uh, érkeztek a politika területéről. Esetleg elküldeni ezzel kapcsolatban az információkat, hiszen jó, hogyha pontosan látjuk, miről, kikről is van itt szó igen, a döntéshozatalban ők nem vesznek részt, helyesen mondta, egy tanácsadókról van szó, hogyha a bizottság honlapjára fölmegy, akkor láthatják a különleges tanácsadóknak az önelektrajzát, a tevékenységeket. És hát itt nem is hatottunk ennek a mélyére, mint a bizottság összeférhetetlenséggel kapcsolatos eljárását vizsgáltuk, és a bizottsági honlapon nagyon sok ilyen irányú információt is megtalálhat, de konzultálok kollégáimmal, és hogyha vannak ezzel kapcsolatban információk, konkrétan azzal kapcsolatban, amit ön kérdezett, akkor szívesen megosztjuk az információkat, de mi elsősorban arra koncentráltuk, hogy hogyan kezeli a bizottság maga az összeférhetetlenség kapcsolatban felmerült kérdéseket, de mint ez egy összetett kérdés, mi egy rétegét, egy aspektusát, dimenzióját vizsgáltuk meg ennek a kérdésnek a vizsgálatunk során, de minden információt, amink van, szívesen megosztjuk. De jól értettem, kérdezte az azt, hogy nincsen dokumentáció arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen tevékenységet folytatnak, milyen következtetéseket vannak le az ő munkájuk során. Igen, ez, ez így van, és az ajánlásaink részét is képezi az, hogy, hogy a bizottság legyen kíváncsibb a külső tevékenységekre az átvilágítás alaposabban végezzék el, illetve a humán erőforrás végazgatóság is legyen itt alaposabb. Nézzék meg, hogy milyen tevékenységeket folytatnak a különleges tanácsok, elemezzék egy kicsit mérehatóban ezeket az információkat, és azt láttuk, hogy igen csak homályos az ezzel kapcsolatos információ nagyon sokszor nincsenek konkrét, pontos információk a külső kapcsolatban, és, és az önök szerepe, illetve akik felügyeletet gyakorlak a bizottság felett, azoknak a szerepe valóban az, hogy az itt felmerült kérdésekre eh, adjanak választ, azaz, hogy milyen munkát végeznek ezek a tanácsadók, milyen uh, hatással van ez, mit tesznek ők pontosan, nem tudjuk ezeket pontosan megválaszolni ezeket a kérdéseket. Az önök saját vizsgálataiból és az én vizsgálataimból nyilván kiderülnek információk, és sokat talán tudunk majd válaszolni a felmerült kérdésekre. Igen, és akkor majd a mentesítés során folytatjuk ezt a kérdést, és most a Humán Erőforrás Végazgatóság képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm az ombudsmannak ezt a világos és kiegyensúlyozott nyilatkozatot, amelynek során elmagyarázta, hogy is működik a rendszer. És e, figyelmet követtük az ajánlásokat és ezt a munkát, de még a jelentést nem kaptuk meg, éppen ezért nehéz is észrevételezni Eh, sok konkrét eh, ajánlásokra se tudunk reagálni, de azt mindesetre megígérte az ombudsman is, hogy teljes mértékben minden szinten együtt működtünk az ombudsmani hivatallal, és eh, az vagy kérdésekre is válaszokat adtunk, és már most is nagyon magas szintű átláthatóságot biztosítunk a a honlapon található információknak köszönhetően a nevek és információk, mandátumok, önéletrajzok olvashatók az egyes honlapokon. Én csak annyit szeretnék még hozzátenni, hogy ha megkapjuk a jelentést, akkor nagyon alaposan meg fogjuk vizsgálni az ajánlásokat, amelyekről itt is beszélt ma, és aztán megvizsgáljuk, eldöntjük, hogy hol valóban érvényesek ezek az ajánlások, és hol tudjuk a gyakorlatunkba ezeket beültetni és javítani a gyakorlatot, és, és októberig várhat, számíthatnak a válaszra is. Köszönöm szépen. Na hát ma megint mindenki nagyon szereti a másikat, és nagyon készséges mindenki. De én azt gondolom, az ennél komolyabban is foglalkozhatunk majd még a jövőben ezzel a kérdéssel. Hiszen a kérdések az ombudsmanhoz, hát ezeket akkor most továbbítanunk kell önhöz, ami engem itt egy kicsit irritál, az az, hogy azok, akik nem kapnak az Európai Uniótól nyugdíjat, és nem kapnak semmiféle díjazást sem egyébként, a, és úgy dolgoznak szakértőként, vagy tanácsadóként, hát akkor az azt jelenti, hogy ők valamilyen szinten ezt megengedhetik maguknak, valahonnan vannak bevételeik, vagy vannak más érdekek a háttérben, amiért ezt megteszik. Tehát az ombudsmannak feltett kérdésekre szívesen kapnánk válaszokat, akkor öntől, és ez az ülés visszahallgatható a neten. Kérem, hallgassa meg ezeket a kérdéseket, hiszen vagy ha nincs ideje, akkor megnézem én a felvételt, és elküldöm írásban a kérdéseket önnek, mert szeretnénk válaszokat kap. Felegen kolléga, igen, ami a kapcsolatban, amit elhangzott, igen, a bizottság talán ö, jobban tud ezekre válaszolni, ezekre a kérdésekre. Van információ arra vonatkozóan, hogy ezek a különleges tanácsadók mennyit pénzt kapnak, és az ombudsman hallgatva, itt kb. öt napról beszél, talán 5-600 euróról naponta, hát valamilyen borítékból, valamilyen költségvetési tételben ezt finanszírozzák, de évente mennyi pénzt jelent, ez mennyi kiadás? Tehát 50-szer 30 ezer, vagy 50-szer 500 euró, tehát pontosan mennyibe kerül ez nekünk? Igen, e- ezt meg tudom válaszolni. Nos, a teljes költségvetési sor 260 ezer körül van. Wunderbar, Ja, und ja, Sie müssen uns auch die Frage beantworten nach dem medizinischen Dienst, wieso wir so viele medizinische Sonderberater haben, ob da nicht andere Arbeit... Akkor meg kéne kérdezni a egészségügyi szolgálattól, hogy miért van ilyen sok orvos közülük. Hány különleges tanácsadó van összesen? Körülbelül 50? És akkor mennyit kapnak fejenként? 57-en vannak. De nem ö, lehet így osztani. Tehát ha 57-en vannak, akkor ez olyan 14-15 ezer fejenként. Jó, hát hogyha matematikai átlagot számol, akkor igen. Ebben a költségvetési sorban azonban nem csak a napi díjak vannak, hanem a rendelkezésre álló költségvetés, ami a különböző missziókra szól, hogyha különleges tanácsadóknak el kell utazniuk valahova, mondjuk Brüsszelbe, hogy tanácsot adjanak az itteni biztosoknak. Kérdés. Mennyi a napi díjuk? Konkrétan azt tudjuk? Érdekes lenne tudni. Nos, azok különböző szinten kerültek megállapításra, attól függően, hogy az intézmények munkatársai mennyit kapnak, mennyi a fizetésük. Tehát attól függően, hogy az egyes biztos mit kér, a napi díj, napi 345-től 500 euróig terjedhet naponta. egy 22 teszi ez ki a különböző meghatározott szinten dolgozó tisztviselőknek. Tehát talán zárt ülés keretében mm, kiosztjuk, itt személyes információkról van szó, tehát bizalmas információkról, ezeket nem lehet csak úgy közé tenni. Amennyiben további hozzászólási igény nincs, akkor köszönjük szépen Auréli asszonynak a vizsgálatot, és hogy eljött. Sok sikert kívánunk, és örülünk, hogy majd valamikor újra találkozunk. Ezzel a nyílt ülés végére értünk, Koordinátor ülése 5 perc óra kezdődik, azokat, akik nem lehetnek, nem akarnak jelen lenni, azok gyorsan hagyják el a termet, hogy folytatni tudjuk a koordinátorokkal és kérem, hogy az árt ülés körülményeit teremtsük meg. 11.55-ig lezárom az ülést. Köszönöm.